Okay, colleagues, can we, can we begin? Tisztelt kollégák, kezdjük el az ülést. Firstly, let me give a... Először is szeretnék elnézést kérni Bernd az elnök nevében, aki ma nem tudott eljönni. És rangidős kollega névén én fogok elnökölni, mivel az alelnökök sem tudtak a mai napon eljönni Először is első napirendi pontunk a napirend elfogadása. Volna két javaslatom ezzel kapcsolatban. A zöldek azt kérték, hogy a 16-os napirendi pontot halasszuk el, ebben nem látok nehézséget. Jóvá hagyhatjuk a 16-os napirendi pont elnapolását. Az ICR e pedig azt kérte, hogy a szavazást napoljuk el, ez már problematikusabb, hiszen október 28-a óta rendelkezésünkre álló a napirend, csak tegnap nyújtották be a kérést. A kilences pont a versenypolitika. Itt elszalasztjuk azt a lehetőséget, hogy véleményt alakítsunk ki, amennyiben nem szavazunk, tehát nem látom igazán okát annak, hogy halasszuk el a szavazást, de a szabályzat értelmében szavaznunk kell erről a kérelemről, ezért azt javaslom, hogy ezt most rögtön tegyük is meg. Van-e valaki, aki támogatja azt, hogy elhalasszuk a szavazást? Ki az, aki ezt ellenzi? ellenzi a szavazás elnapolását, ki hát egyértelmű az eredmény, úgyhogy akkor szavazunk 10 órakor. Köszönöm szépen. Van-e egyéb észrevétel a rendel kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor elfogadottnak tekinthetjük ezzel az egy módosítással. A 16-os pont kiesik, akkor elhalasztjuk. Az október 15-e ülés edzőkönyve rendelkezésre áll, amennyiben van, akinek van megjegyzése, észrevétele, az ülés végéig ezt közölheti velünk, máskülönben elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet. Hármas napi rendi pont az elnök közleményei. Arra kért az elnök, hogy a szokásos bejelentést tegyem meg, közvetítjük az ülést webstreamingen keresztül, és a tolmácsok azt kérik, hogy mérsékelt, normális tempóban beszéljünk. Daniel? Tisztelt elnök úr! Van egy pont, amelynek kapcsán szeretnék nyilatkozni. Jó lenne, hogyha a következő koordinátor ülésen erről beszélünk majd, majd az elnök is itt lesz. De a héten volt egy konferencia, ahol az elnök is felszólalt, ennek témája a CETA, illetve a beruházók védelme. A frakcióban többen vannak, akiknek az a benyomása, hogy az elnök nem mindig a szakbizottság vagy a parlament többségi véleményét képviseli, hanem sokkal inkább saját frakciójának kép- véleményét képviseli. Éppen ezért szeretnénk eszmét cserélni erről a pontról, illetve arról, hogy hogyan tudjuk az ilyen félértéseket a jövőben elkerülni. Jó lenne, hogyha az egyik jövőbeli ülés napirendjére tűzhetnék, de mivel a médiában is olvasható volt ez, szeretném, hogyha erről beszélnénk, hiszen vannak kérdések, amelyeket másképpen látunk. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Mindössze egy elnöki bejegyzés van, ez pedig az LDC szolgáltatásokkal kapcsolatos mentességre vonatkozik. Tegnap az EU tájékoztatta a WTO-t arról, hogy a legkevésbé fejlett országokból származó szolgáltatásokat hogyan kezeljük. Ez a mentesség nagyon fontos hozzájárulásunk a dohai menetrendhez, és megerősíti azt, hogy az EU milyen kötelezettséget vállalt a Bali miniszteri konferencián, ezt a preferenciát addig biztosítjuk, amíg a, amíg a mentesség adott, vagy ameddig egy ország felhagy, ameddig egy ország nem tartozik már az LDC státuszhoz. Három oldalú tárgyalások, nem voltak három oldalú tárgyalások, úgyhogy itt nincs miről beszélnünk, úgyhogy át is térhetünk az érdemi napirendi pontokhoz. Az ötös hatos napirendi pont, ezeket egyben vesszük. Itt a védzáradékról van szó, valamint a vámkedvezmények ideiglenes felfüggesztés irányuló mechanizmusról Moldova és Grúzia vonatkozásában. A belső EU-s mechanizmusokat határozza meg a szabályzat a tárgyalási megállapodásban. Szeretném először megadni a szót Helmut Scholznak. Moldova kapcsán aztán pedig Landsbergis, Landsbergis úr kap szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák. Engedjék meg, hogy egy megjegyzést tegyek, amely túlmutat a szigorúan vett kereskedelmi pontokon, a védzáradék és a kiátszás ellenes mechanizmusról van szó. A Moldovai Köztársaság és az Európai Unió közti társulási megállapodásban szerepel ez. Héten ülésezett az AFET bizottság a parlamentben, és megvitattuk a Moldovai Köztársaság jelenlegi helyzetét a Nemzeti Parlament elnöke jelenlétében, és ő volt az, aki hangsúlyozta, hogy Moldovának meg kell tennie minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az ország kilábaljon a jelenlegi kritikus helyzetből gazdasági, szociális és társadalmi értelemben véve is kritikus a helyzet. Végre kell hajtani a megfelelő reformokat, hogy javítsanak az ország szoció, szociális-gazdasági helyzetén. Az igazságügyi rendszert kell megreformálni, valamint a korrupció ellen kell fokozottan küzdeni és fel kell gyorsítani az ország fejlődését. hangsúlyoztanak szükségességét is, és ezt egyébként az Európai Parlament kollégái képviselői is támogatták, hogy javítsuk az együttműködést a különböző politikai erők között az országon belül, annak érdekében, hogy ezt a célt elérjük. Szeretném hangsúlyozni, hogy a kereskedelmi vonatkozású kérdések, a DCFTA végrehajtása a társulási megállapodás értelmében ennek részét kell, hogy képezze. Ez azt jelenti, hogy mindkét félnek meg kell fontolnia, hogy ezen reformok milyen hatást válthatnak ki és milyen hatást kellene kiváltaniuk a gazdasági helyzetre nézve, hogyan tudják az állampolgárok helyzetét, életkörülményét javítani. Munkahelyek teremtésére van szükség többek között. Tegnap, amikor a bizottság kiadta közleményét az új szomszédság politikáról, a bizottság is hangsúlyozta, hogy minden törünk tehetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy feltárjuk a gazdasági és társadalmi együttműködés új módjait a szomszédos országokban, ha valóban szeretnénk csökkenteni a tagállamokra nehezedő nyomást is. Itt tehát egy közös partnerségi megközelítést kell kidolgoznunk. A moldovai társulási megállapodás, ahogyan a kereskedelmi megállapodásaink többsége tartalmazza ezt a is, ezt a kitételt is, ezt a kétoldalú elemet, és ennek érdekében értelmében fel lehet függeszteni ideiglenesen a kedvezményeket, amennyiben az import növekedése károsan hat az importáló fél gazdaságára. Éppen ezért szeretném leszögezni, hogy ez a védzáradék az általános csomagban is benne van ennek részét képezi. Továbbá a megállapodás tartalmaz egy úgynevezett kijátszás ellenes mechanizmust is, ami lehetővé teszi, hogy ismételten bevezessük a leginkább kedvezményezett nemzet elvének elvét, amennyiben ezt a gazdasági helyzet indokolja. Az Európai Parlament és a tanács által elfogadott rendelet azért szükséges, hogy az EU belső jogszabályai érvényesüljenek, és ezáltal alkalmazható legyen a kétoldalú védzáradék, valamint a kijátszás ellenes mechanizmus. A javasolt rendelet a társulási megállapodás különböző rendelkezéseit léptet életbe. November 13-án, 2014-ben a parlament már jóvá hagyta ezeket a javasolt rendelet szükséges ahhoz is, hogy megerősítsük Moldovának a megállapodásból eredő kötelezettségeit is. A bizottság javaslata messze menőleg arra, erre a rendeletre épül. Ezt a társjogalkotók már megvitatták. Dél-Korea, Közép-Amerika, Peru megállapodás kapcsán is. Úgy gondolom, hogy a védzáradék mechanizmus mindenképpen fontos, hogy a gazdasági fejlődést az Európai Unión belül is lehetővé tegyük, illetve a harmadik országokban is és jobb kilátásba helyezzük mindezt. Örömmel fogadom a jelentéstételi kötelezettséget is a jelenlegi javaslatban. Ennek értelmében az Európai Bizottság a társjogalkotóknak egy éves jelentést kell rendelkezésre bocsátania arról, hogy hogyan zajlik a rendelet végrehajtása, és a társulási megállapodás kereskedelmi részét is ebbe be kell építenie. Ezáltal fokozódik eh, annak a lehetősége is, hogy nyomon kövessük a megállapodás alkalmazását, és ez hozzájárul a parlamenti ellenőrzés javításához is, a közös kereskedelmi politikákat így a bizottság jobban felügyelheti, és nagyobb átláthatóságot teremtünk. Szeretnék még arról is tájékoztatást adni, hogy a tanács javaslattervezete is készen áll. A társjogalkotók felgyorsították a tempót ebben a kérdésben, és ezen felemények fényében, valamint tekintettel az Agribizottság véleményére, amelyet október 13-án fogadtak el, azt javaslom, hogy az Európai Parlament hagyja jóvá a bizottság javaslatát minden további módosító indítvány nélkül. Remélem, hogy egyetértenek velem, támogatják ezt a megközelítésemet, és kíváncsian várom a véleményüket a jelentés tervezetről, és ezúton szeretném megköszönni Tatjana támogatását is, illetve a tájékoztatást a bizottság monitoring csoportjától is. Köszönöm. Én szépen köszönöm. Bergész úrnak adnám most meg a szót Grúziával kapcsolatosan. Julio Winkler árnyékjelentés tevője a Moldovai Köztársasággal kapcsolatos napi rendi pontnak. Ő nekem adta a feljegyzéseit, most olvassam fel? Az elnök válaszát sajnos nem halljuk. Köszönöm szépen. Lényegében Scholz úr felszólalása után már nincs sok hozzáfűzni való, a két kérdés nagyon hasonló ugyanis. Két dolgot szeretnék csak kiemelni, ugyanis Grúzia két dologban különbözik a keleti partnerségi országoktól, illetve azoktól, amelyek már ratifikálták és aláírták az ilyen, illetve ehhez hasonló megállapodásokat. Grúzia az az ország, amely a legnagyobb előrelépést tette a rendelkezések végrehajtásában, másrésztről Grúzia az összes keleti partnerséghez tartozó ország közül a leg-Európa barátabb ország. Ezért nagyon fontosnak tartom annak az üzenetnek a megfogalmazását, hogy mi mennyire fontosnak tartjuk ezt a megállapodást, hogy mennyire értékeljük a partneri kapcsolatokat Grúziával, és mennyire értékeljük az ő erőfeszítéseiket. Ami ezt a javaslatot illeti, nem gondolom, hogy bármikor is élnünk kellene a védzáradékkal. Grúzia ugyanis nagy mértékben megfelel az elvárásoknak, és igen, motivált a megállapodásban foglaltak betartására. Nem hiszem, hogy a jövőben bármi gond adódna ezért azt javasolnám, hogy az Európai Parlament módosítás nélkül hagyja jóvá az Európai Bizottság javaslatát, és a lehető leggyorsabban és legzökkenőmentesebben. Remélem mindenki egyet tud érteni ezzel a megközelítéssel, és természetesen érdeklődéssel válom a jelentés tervezettel kapcsolatos megjegyzéseket. Köszönjük! Most pedig meg is adnám a szót azonnal, hogy Winkler úr nevében mondja el a Moldovával kapcsolatos álláspontot. Köszönöm, akkor felolvasom. Kedves elnök úr, kedves kollégák, a néppárt elnyék jelentéstevőjeként üdvözlöm az Európai Bizottság javaslatát a védzáradékról és a vámkedvezmények ideiglenes felfüggesztésére irányuló kiátszás ellenes mechanizmus végrehajtásáról szóló rendelkezések bevezetését. Koreával Kolumbiával és Peruval kapcsolatosan már éltünk ezekkel az eszközökkel. A rendelkezéseknek összhangban kell lenniük a tárgyalásokkal, és el kell fogadnia mind az Európai Uniónak azokat, mind a Moldovai Köztársaságnak. Néppárti árnyék jelentés tevőként szeretném hangsúlyozni azt is, hogy az Európai Parlament eh, tavaly Brüsszelben nagy többséggel elfogadta a eh, Moldovával kapcsolatos eh, társulási megállapodást. Úgy gondolom, hogy a ambícióinknak nagyra törőknek kell lenniük, remélhetőleg Moldova tovább halad a reformok útján, és az Európa felé vezető úton. Az Európai Uniónak és az Európai Parlamentnek a lehető legnagyobb támogatást kell megadnia az országnak ebben, az, e- ebben a kérdésben. Remélem, hogy sikerül a lehető legsimábban, legzökkenőmentesebben elfogadni ezt a jelentéstervezetet. Köszönöm. Köszönjük szépen, akkor Moldovánál maradunk. És most az SND árnyék jelentéstevője következik, Nikolaj Denté. Köszönöm szépen, elnök úr. Scholz kollégának köszönöm a munkát. A jelentéstevő már elmondta azt, hogy a javaslat nagy mértékben kapcsolódik azokhoz a rendelkezésekhez, amelyeket a parlament és a tanács már elfogadtak a Dél-Korea, Dél-Koreával, Dél Kolumbiával kötött szabadkereskedelmi megállapodásokhoz kapcsolódóan. A moldovai köztársaság esetében megduplázódtak, sőt megháromszorozódtak az exportok az Európai Unióba. 20%-os, illetve 31%-os növekedést tapasztalhatunk a moldovai termékek esetében, illetve a mezőgazdasági termékek esetében. Nagyon fontos ez a megállapodás. Az a jogalkotási eszköz, amelyről ma beszélünk, szerintem megfelelő a cél eléréséhez, ezért egyetértek a jelentéstevővel abban is, hogy az Európai Bizottság javaslatával kapcsolatosan nem kell módosításokat eszközölnünk. Jónak tartom a javasolt intézkedéseket, jónak tartom azt is, hogy vannak határidők, elégségesnek tartom az Európai Bizottságnak hagyott határidőt az intézkedésekre, a beavatkozásra vonatkozóan, ha arra szükség van. Üdvözöljük továbbá Scholz kolléga jelentését, és üdvözöljük azt is, hogy az Európai Bizottság a tanácsnak és a parlamentnek nyújtson be egy éves jelentést, ezáltal a jogszabály demokratikus kontrollja is biztosított. A társulási egyezmény célja az, hogy a Moldovai Köztársaság gazdasági fejlődését elősegítsük, és támogassuk az országot a reformok végrehajtásában. Köszönöm még egyszer Solc kollégának, és remélem, hogy a parlament nagy többséggel elfogadja majd a jelentést. Nagyon szépen köszönjük. Az ECR, a liberálisok vagy a zöldek részéről nem látok senkit, aki hozzá szeretne szólni, akkor haladunk tovább. Grúzia. Az SND árnyék jelentéstevője nincs itt, Nikolaj fog az ő nevében is felszólalni. Köszönöm szépen. Ma ez a kolléga árnyék előadó egy nyilatkozatát rám bízta. Mivel ma délelőtt nem tud itt lenni, de támogatja Lembergis előadónak a véleményét, vagyis, hogy ne legyen a bizottság javaslatához semmilyen módosító. Az elkerülési stratégiákról szóló szöveghez csak alkalmazni kell azokat az intézkedéseket, rendelkezéseket, amelyek már eddig is érvényesek. Köszönöm szépen! Most, mivel kétféle minőségben is itt van Elmo Csúcs, akkor kérem őt, hogy Grúziáról is nyilatkozzon. Egyeztettem árnyékadó adó kollégáimmal. A dokumentum kapcsán azt kell elmondani, hogy függetlenül attól, hogy milyen az emberi jogi helyzet Grúziában, amely egyébként az árnyék előadó szerint okot adhatna a társulási megalapodás felfüggesztésére. Ebben a konkrét kérdésben egyetért a bizottsági javaslattal és a javasolt eljárással. És azt javasolja, hogy támogassuk a bizottsági megközelítést, tehát és a konvenció, a mechanizmus automatizmusát hajtsuk végre, ha már eljutottunk idáig, hogy van ilyen. Ugye a Peruból jövő banán importok esetén is így jártunk el. Köszönöm szépen. Most akkor a bizottsághoz fordulok. Úgy látom, hogy senki semmilyen módosítót nem akar benyújtani. Ez gondolom örvendetes hír önök számára. Kérem, hogy akkor foglaljon állást. A bizottság nagyra értékeli az előadó és az árnyék előadók munkáját, és a titkárság tevékenységét a kérdés kapcsán. A bizottság örül annak, hogy ezt gyorsan sikerült megbeszélnünk, és mi is késedelem nélkül lépünk tovább, három oldal egyeztetésre, tehát akkor nincsen szükség. Köszönöm. Ha nincs több meglátása elmondani valója senkinek, ja, el kell mondanom még a határidőket. A módosítók benyújtási határideje november 23-a 12 óra. Most a hetes napi rendi pontra térünk rá. Az előadó sajnos elakadt, állítólag csak néhány percet fog késni, Egyetértenek a kollégák arra, hogy megvárjuk gyorsan. Köszönöm. Okay, colleagues, thank you for your... Um... Köszönöm szépen, kollégák, hogy rugalmasak voltak, de úgy tűnik, hogy nem lesz itt mégsem a kolléganő időben, mert a dugó olyan méretű, úgyhogy valahogy tovább kell lépnünk. A hetes napi rendi pont a 2010-ben készült ajánlások végrehajtása, az emberi jogokkal és vállalati felelősségvállalással kapcsolatban. 2010-ben három saját kezdeményezésű jelentést fogadtunk el, ezek egymással összefüggésben voltak. Az emberi jogokról, a szociális környezetről, a nemzetközi kereskedelmi egyezmények tükrében, és a nemzetközi kereskedelmi politika és klímaváltozás tükrében. Ezek a bevált gyakorlatokat gyűjtötték össze, a végrehajtási gyakorlatot és fellépéseket javasoltak a kereten belül, amelyek révén a parlament szerepe megerősödhetne. Ebben az összefüggésben eldöntöttük, hogy Faluapot fogunk folytatni, és ez most jött el ennek az ideje, és a szükséges új ajánlásokat teszünk. Ezzel kapcsolatban, tehát öt év elteltével most saját kezdeményezésű jelentést kezdeményeztünk, amelynek az előadója Eleonora Forenca asszony, a GUE frakcióból is, akinek most meg is adom a szót ebben az ügyben. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy eh, ahogy ön is elmondta, a jelentés azért készül, mert eddig csak állásfoglalásokat írtunk, de 2010-ben felkértek minket arra, és ennek most teszünk először eleget, hogy értékeljük a, az addig, azóta elért eredményeket, hogy hol tartunk a környezeti normákkal, emberi jogokkal. Itt volt tehát az ideje annak, hogy az EU kereskedelmi stratégiáját, a TTIP tárgyalásokat, Nairobi-t értékeljük, illetve a WTO tervezett reformját és a Párizsi KAP 21-es konferenciának a tükrében is megvizsgáljuk a kereskedelem politikát. Alapvető, hogy az Európai Unió ezeket a témákat egy jelentésben összefoglalja, és a globális fejlesztési napirendet ennek a tükrében befolyásoljuk. A kereskedelem nagyon közvetlenül érinti az embereket, a termelési módszereket. Ha a termékek szabadon mozognak a világban, és egyre kevesebb, főleg a pénzügyi akadály, és ez a helyzet még soha nem volt ennyire széleskörű és nagy volumenű a világkereskedelem, akkor oda kell figyelnünk arra, hogy mi az egyes emberek, a kis emberek helyzete és a környezet állapota mindezek tükrében. Ezért a fő törekvése, a törekvésünk az volt, hogy a Szajfi jelentés ezen legfontosabb kérdéseit most megnézzük, felülvizsgáljuk. Nem megengedhető, hogy a munkavállalói jogokat a piaci és kereskedelmi érdekek mögé helyezzék szerűen. A szabad piacra szükség van, de mindig oda kell figyelni az munkavállalói jogokra, a környezeti jogokra, környezet állapotára. És a jelentésem terében, tehát ezek a témák állnak. A WTO fórumain is ezt kell hangsúlyoznunk, és újra meg újra elmondanunk. A környezet védelme, az emberi jogok védelme, a civil szervezetek fő ügye, és Nairobiban is, Párizsban is más emberi jogi szervezetek, vagy az emberi jogi szervezeteket támogatóan kell fellépnünk, és a mielőtt bármelyik ország ugye, kedvezményezett státusz kap, meg kell vizsgálni, hogy hogyan bánik az emberi jogokkal és a környezettel. 2000 2010-ben leszögeztük, hogy az emberi jogok védelme a kereskedelem politikának is alappillére. Ezt kéne most lebontani konkrét intézkedésekre. Hogyan lehet például a panasztételi eljárást hatékonyabbá tenni, hogy a helyi szinten is érvényesüljenek ezek az elvek, és mielőtt egy kereskedelmi szerződést megkötnek, meg alkalmaznak, formálisan is megvizsgálják azok hatását az emberi jogokra. Mindez pedig átlátható körülmények és indikátorok között, illetve felhasználásával történjen. A szociális társadalmi jogokat, a nemi jogokat, a nemek közötti egyenlőség alapelvét mind-mind meg kell fontolni, mielőtt megkötünk egy kereskedelmi szerződést. És köszönöm a kollégáknak, hogy itt a bizottságban ezen prioritások mentén együttműködtek velem. Gyümölcsöző vitákat folytattunk, tanulmányokra alapoztuk a kijelentéseinket, szeretnénk a nemek közötti egyenlőséget is jobban megvalósítani az EU fellépéseiben. És ezért az Emberi Jogi Szakbizottsággal is együttműködünk. Alfred Zsájett az ENSZ-től hangsúlyozta, hogy mennyire fontosak a szociális, emberi és környezeti jogok a jövő befektetései kereskedelme kapcsán. Én ezek között kiemelném a nemek közötti egyenlőség elvét, a gyermekek, nők helyzetének különleges figyelembevételét, a reprodukciós jogokat és a klímaváltozással kapcsolatos jogokat. A környezettel kapcsolatos jogokat a klímaváltozás tükrében. Az ENSZ konvenció aláírói elkötelezték ugyanis magukat ezen elvek mellett, most ezt kéne számon kérni önmagunkon. Ugye két százalékra, két fokra akarjuk csökkenteni a felmelegedés ütemét a kitűzött határidőig, és ebben ehhez a kereskedelemnek is, a világkereskedelemnek is nagyon fontos köze lehet, hogy ez sikerül-e innovatív megoldásokra van szükség, a kereskedelmi megalapodásokba is bele kell az új gondolatokat foglalni, meg kell vizsgálni, hogy a kibocsátásokra milyen hatása lehet egy kereskedelmi megalapodásnak. A COP21 kapcsán is megfogalmazódik egy. Ez és a vállalati felelősség kérdése kapcsán felmerült következtetéseinket is be kell csatornázni ide minden beruházás legyen tekintettel a szociális és környezeti hatásokra, amelyeket okozhat, azokra a jogokra, amelyeket az egyének, illetve az egyes területi entitások tulajdonolnak. A CSR, a vállalati felelősség vállalás egyre nemzetközibbé kell, hogy váljon, mint ahogy maga a kereskedelem és a termelés is globális az emberi jogokat is globálisan kell védeni. És sokkal jobban ö, oda kéne figyelni, épp ezek miatt, a globális, globális szempontok miatt, hogy a vállalatok mennyire tartják ezeket az elveket szem előtt. Sajnos gyakran nem. És olyan eszközökre van szükség, amelyek ki is kényszerítik ezeknek a figyelembevételét, hogyha maguktól a cégek erre nem hajlandók, vagy képesek. Ugye gondoljunk csak Ecuadorra, vagy Dél-Afrikára, hogy ott milyen eseteket tártak föl. És az ex-ante hatástanulmányoknak is van jogosultsága, hogy utólag megvizsgáljuk, hogy egy kereskedelmi megalapodás milyen hatásokkal járt. Az Ausztrál-Európai együttműködés, a, az ásványkitermelési bányászati együttműködés is foglalkozik ezzel, hogy a bányászati tevékenységet mindig az emberi jogok figyelembevételével szabad csak folytatni, ugye tudjuk, hogy hány gyerekkatona, gyerekmunkás dolgozott, működött ezekben az országokban és a bányákban. És a bevezető mellé még hozzáfűzném, hogy az első olyan alkalom, hogy az Intát arra kérték a mi bizottságunkat, hogy a parlament által korábban eldöntött egyezmény működését vizsgálja felül. Ez új kompetencia, de ezért nekünk is metodológiailag is felkészülteknek kell lennünk, hogy eleget tudjunk ennek a feladatnak tenni, ez egy pionír munka volt tehát, és a jövőben persze gyakár, gyakorlat lesz, hogy a bizottsággal közösen értékeljük a kereskedelmi megállapodásokat. Tényalapú jelentést kívántam írni, és köszönöm, hogy sikerült érvényesíteni ezt a szakmai szempontot a kollégák segítségével, és az Európai Bizottság együttműködését is köszönöm, amelyen jó volt az együttműködésünk. Remélem, hogy ez gyakorlattá válik és hasznos lesz minden érintett félnek. Köszönöm szépen ezt az átfogó beszámolót. Ha most is elmondhatám újra, próbáljanak egy kicsit lassabban beszélni, hogy jobban tolmácsolható legyen a mondani valójuk. Most akkor az árnyék előadókat kérdezem először is a néppárt árnyék előadóját. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Ebben a jelentésben megpróbáltuk a 2010-es ajánlások végrehajtását értékelni az emberi jogok és környezeti jogok függvényében, és Ferenc asszony végül is kifejtette az összefüggéseket. Meggyőződésem, hogy a szociális és környezeti normák, illetve a, a nemzetközi kereskedelmi szerződések csak akkor érvényesülhetnek egyszerre, hogyha multilaterális, globális megközelítést alkalmazunk, és amíg ez szükséges, a kétoldalú egyességekben is így járunk el. A kereskedelmi megállapodásokat mindig aktualizálni kell a jelen kontextusához. Most ez azért is fontos, mert januárban fog megjelenni a bizottság két éves jelentése a vállalati felelősségvállalás érvényesüléséről, és miközben zajlik ez az értékelés, nekünk erre oda kell figyelni. A bizottság két évvel ezelőtt a fenntart a ranaplazai katasztrófa kapcsán ajánlásokat fogalmazott meg globális fórumokon. Nekünk meg kell felelnünk a saját ajánlásainknak, ami pedig a környezeti jogi kérdéseket illeti, 2010 óta történt ellépés a kereskedelmi megalapodásban, megalapodásokban. A parlament ajánlásait egyre jobban figyelembe veszik. A COP21 tükrében is oda kell figyelnünk arra, hogy a kereskedelmi megalapodások a klímavédelmi célokkal is összhangban maradjanak. Tehát ezzel a témával újra foglalkozunk el, és örülök annak, hogy ezt most Ferenc asszony vezetésével én is támogathattam, és folytassuk ezt a gyakorlatot a jövőben is. Köszönöm szépen. Az SSD árnyék előadó Zsúcs Kakendár sajnos nincs most itt, ezért, ha megengedik, akkor én felolvasnám, amit ő küldött el nekünk. A jelentés kiváló lehetőség arra, hogy az Európai Parlament által 5 évvel ezelőtt megfogalmazott napirend végrehajtását ellenőrizzük. 2010-ben a parlament kötelező módon előírta volna az emberi jogok és környezeti jogi tekintetében azt, hogy a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban ezeket érvényesítsük. És külön figyelmet kíván ezen jogok és normák érvényesítésének azáltal is, hogy a bizottsággal közösen és partnerországokkal közösen rendszeresen jelentést ír, és a panasztételi eljárást megnyitja, amely a szociális partnerek számára nyitott. Ami a GSP-t illeti, a 27 megállapodás bármilyen megsértését dokumentáljuk, és a vállalati felelősségvállalás elvé, elve kapcsán pedig több hatékonyságot követelünk valamennyi kereskedelmi megállapodásba való beépítését az elvnek. A parlament kötelező módon elvárja a vállalkozásoktól, hogy a mérleg mellett az ilyen jellegű kötelezettségeikről is számoljanak be, és úgy tűnik, hogy a bizottság sok ajánlásunkat megfontolta, de a bizottság azért nem mindig felelt meg, maga sem elveknek, és emiatt eh, az EU kereskedelmi megállapodásaiban továbbra is történtek visszalépések. A TTIP megállapodás kapcsán eh, sajnos azt kell elmondanunk, hogy itt a történelemben eddig leggyengében sikerült csak érvényesítenünk ezeket az elveket, és az sem garantált, hogy a folyamatos monitoring és felügyelet megvalósul. A TSD megállapodás és a gazdasági megállapodások Nyugat-Afrika országaival ugyancsak nem felelnek meg ezeknek a követelményeknek. Guatemala Svázi földdel folytatott kereskedelmi kapcsolataink nincsenek arra tekintettel, hogy folyamatosan emberi jogsértések történnek ezekben az országokban, és a parlament által öt évvel ezelőtt felvetett probléma sajnos továbbra is érvényes. Sok nem állami szereplő továbbra is vak ezen célkitűzésekkel szemben, és ezért szükséges, nagyon szükséges, hogy ezeket újra hangsúlyozzuk, vannak azonban jó példák is, mint például a három párti megközelítés a bangladesi katasztrófa után, és 2010-es parlamenti állásfoglalásunk maga is egy kicsit felülvizsgálatra szorul a tekintetben, hogy mely területeken kell jobban fellépnünk a TSD megalapodás megsértése esetén. A parlament a szociális partnerekkel és a civil társadalom képviselőivel továbbra is szorosabb kíván együttműködni. Hajlandóak vagyunk arra, hogy monitoring csoportokban és tanácsadó csoportok munkájában részt vegyünk. Az SZSD frakció ezért konstruktívan kíván hozzájárulni a jövőben is ehhez a folyamathoz, és támogatja ezt a fontos jelentést. Most akkor a liberális frakció árnyék előadójának adok szót. Oh, sure. Ah, oh, sorry. Wrong name in the list. Okay. Maricha. Maricha. Köszönöm. Kicsit összezavarodtam, elnézést kérek, mert ebben a rövid szünetben kimentem, és pont lemaradtam a bevezetőről, de a frakcióm és én személy szerint is nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament továbbra is határozottan kiáll a különböző értékek és a kereskedelem összekapcsolása között. Az értékeket meg kell erősíteni, az alapelveket, mint az emberi jogok tiszteletben tartását, a fenntartható fejlődést, környezetvédelem, illetve a szociális jogokat. Nagyon örülök annak, hogy ezek a két oldalú megállapodásokban jobban kidomborodnak, és a GSP pluszban is határozottabban ott vannak. Ha az Európai Unió ambiciózusan kíván együttműködni partnereivel, akkor elérhetünk eredményeket. Továbbra is erre kell törekednünk az Egyesült Államokkal és afrikai országokkal, valamint másokkal is. Ugyanakkor vannak bizonyos horizontális vagy tematikus jelentések is napirendünkön, mint például a konfliktusos ásványkincsek témája. Ez is ide tartozik. Említettem, hogy frakcióm továbbra is elkötelezett amellett, hogy megerősítsük a kereskedelmen keresztül a különböző értékeket, de szem előtt kell tartanunk azt is, hogy a kereskedelmi megállapodások bizonyos eredményeit csak hosszú távon tudjuk majd értékelni. Noha úgy gondolom, hogy minden kezünkben levő eszközt fel kell használnunk ahhoz, hogy ezen egyetemes értékeket előmozdítsuk, amelyekben hiszünk. Ugyanakkor arra is emlékeznünk kell, hogy ezt pusztán a kereskedelmen keresztül nem tudjuk elérni. A kereskedelem politika szerves része kell, hogy legyen egy szélesebb körű európai külpolitikának, amelynek része a diplomatikus erőfesz, diplomáciai erőfeszítések és a kereskedelmi megállapodások kérdésköre. Tehát mindent tőlünk tehetőt meg kell tennünk, de Azért ne gondoljuk azt, hogy a kereskedelmi politikán keresztül az összes problémát ebben a világban, ezen a világon meg tudjuk oldani. Elnézést. Ská Keller a zöldektől. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak a munkát valóban. A kereskedelem nem az egyetlen eszköz, de azt hiszem, hogy fontos eszköz mindenképpen, ebben egyetérthetünk a saját jelentéseink által nyomon követhetjük azt, hogy a bizottság, illetve más szereplők hogyan hajtják végre azt, amit kértünk. Úgy gondolom, hogy nagyon sok teendő vár még ránk a kereskedelem, illetve az emberi jogok összekapcsolása terén. Éppen ezért ezt nyomon kell követnünk, és meg kell erősítenünk. Még nem értünk célba, és arról is gondoskodnunk kell, hogy kereskedelmi megállapodásokat felmondhatjuk adott esetben, ami, amennyiben negatív következmények jelentkeznek. Ez még nem biztosított, tehát a szakpolitikai következetességet mindenképpen javítanunk kell, méghozzá lényeges módon a kereskedelmi politikánk kapcsán. Ami a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos fejezetet illeti, a jelentés azt javasolta, hogy kötelező kötelezettségvállalások szerepeljenek ebben, de ez még nem jelenti azt, hogy ezek végrehajthatóak is, már pedig eh, ezzel foglalkoznunk kell. Fontos, hogy ami mellett elkötelezzük magunkat, az alkalmazható, végrehajtható legyen. Ezekben a fejezetekben meg kell erősítenünk a jelenlegi monitoring mechanizmust, mert ez eh, nem bizonyult hatékonynak, de az is jó volna, hogyha a bizottság egy szankció alapú megközelítést is fontolóra venne. Az emberi jogok témájában a kollégák említették már a fenntartható hatástanulmányt, de a tárgyalások szempontjából ez kulcsfontosságú, és ezekbe az értékelésekbe be kell építenünk az emberi jogi dimenziót is, amit az ENSZ külön megbizotja is hangsúlyozott. A kereskedelmi megállapodásokba be kell építeni az élelemhez való jogot, ami a vállalatok társadalmi felelősségvállását illeti, a parlament támogatja ezt a megközelítést, a 2010-es kereskedelmi stratégiába ezt beépítettük, tehát ez jó ideje megtörtént. Ugyanakkor az új kereskedelmi stratégiában nem érvényesül kellőképpen, ezt hangsúlyoznunk kell. Láttunk a közelmúltban, tapasztaltunk a munka körülmények kapcsán bizonyos szerencsétlenségeket, a, főleg a textilágazatban, erre is figyelnünk kell, és az ENSZ iránymutató elveit az emberi jogokra és a vállalkozásokra vonatkozóan kötelezővé kell tennünk. A gondosság elvét kötelezően kell alkalmaznunk, és ezt a textilágazatra is alkalmaznunk kell egyértelműen szükség van arra, hogy az Európai Unió szabályozza ezt a kérdést, legalábbis a mi véleményünk ez. A kereskedelem és éghajlat kapcsán a jelentés messze menő ajánlásokat fogalmazott meg, ezek még nem érvényesülnek kellőképpen. Sürgősen tájékoztatni kell a vto t a termelési, illetve feldolgozási módszerekről, és ezen kötelezettségek, ezen célkitűzések az éghajlat változással kapcsolatos ENSZ keret mindenképpen a kereskedelmi megállapodások fölé kell, hogy helyezkedjen. És egy környezetvédelmi világszervezet megteremtésére is szükségünk van. A tisztességtelen versennyel szemben meg kell fontolnunk, hogy az ETS reform hogyan kapcsolódik ehhez. A parlament a közelmúltban a széndiokszid kibocsátás kiigazítását kérte, és azt is, hogy vegyük figyelembe, illetve építsük be a termékekbe a nemzetközi kereskedelem környezet, környezeti költségét, hiszen a szolgáltatási tárgyalásokban ennek nagy jelentőséget tulajdonítunk, a nemzetközi szállítás kapcsán a tárgyalások akkor kezdődhetnek, amikor ezen költségeket figyelembe vettük, hiszen a környezet, az éghajlatváltozásban ezek nagyon komoly szerepet játszanak. Röviden ez lett volna az, amire a frakcióm rá szeretett volna mutatni. Elnök, köszönöm szépen, most pedig az FDD nevében Begin képviselőnek szeretném megadni a szót. Tisztelt kollégák! Forenza képviselőnek én is szeretném megköszönni ezt a kitűnő munkát. Az emberi jogok, a környezeti standardok, a vállalatok felelősségvállása és a kereskedelmi politika összekapcsolódása számunkra is nagyon fontos. Én korábban vállalkozókat képeztem, és a vállalati felelősségvállás nagyon fontosnak tartom, behatóan foglalkoztam is ezzel a kérdéskörrel. A foglalkoztatási szakbizottság is kitűnő munkát végzett, remélhetőleg az ott készült jelentést megszívleli az előadó, annak én voltam az előadója, én, voltam a, én dolgoztam ki ezt a jelentést. A nemzetközi szerződéseink fontos, hogy ösztönözzék az ILO egyezményeket, alátámaszták ezeket, úgy gondolom, hogy egy értékalapú kereskedelem politika szempontjából ez lényeges. A kereskedelem politika aktív kell legyen, a jogok érvényesülését aktívan kell, hogy előmozdítsa. Szabadkereskedelmi megállapodások hozzá kell járuljanak a környezeti fejlődéshez, és szankciókat kell életbe léptetnünk, ha valaki nem tartja tiszteletben ezen előírásokat. Az adhok bíróságokat jó ötletnek tartom, ugyanakkor semmi büntetést, semmilyen büntetést nem szabunk ki azokra nézve, akik károsítják a környezetet. A környezeti hatás tanulmányokat is támogatom, véleményem szerint ezeket a tárgyalások előtt, alatt és után is végre kell hajtani, de ami legfontosabb az az, hogy a tárgyalások előtt, illetve a ratifikáció előtt készüljön egy környezeti tanulmány. Éppen ezért jó gondolatnak tartom, hogy a CSR témájában felkérjük a bizottságot egy új jelentés elkészítésére főleg a mi vállalatainkra kell ez vonatkozzon, amennyiben külföldi piacokon jelen vannak. Még mielőtt jogalkotási változásokat léptetnénk életbe, fontos, hogy másfajta változások is bekövetkezzenek. Számítunk arra, hogy a foglalkoztatási szakbizottsággal szoros legyen az együttműködés. Elnök, köszönöm szépen, kicsit szorít bennünket az idő, ezért jó lenne, hogyha felgyorsítanánk a tempót, és lezárhatnánk ezt a pontot. Már csak hárman kértek szót, már ilyen Réna a bizottság, valamint röviden az előadónak is megadnám a szót. Először Maria. Köszönöm szépen, David. Nagyon gyorsan átfutnék ezen. Gyakorlatilag mindennel egyetértek az elhangzottak közül. Forenc asszonynak szeretném megköszönni a munkát, az észrevételeit is. Valóban átvette azon fő elveket, amelyek az emberi jogok, a környezeti standardok szempontjából lényegesek. Igen, három prioritásunk van, ezekre szeretnék röviden emlékeztetni, remélhetőleg ezek bekerülnek a jelentésbe. Noha munka oroszlán részét már elvégeztük. A kötelező eljárások, egyértelműen az önkéntesség nem elég célra vezető, éppen ezért kötelező érvényűvé kell ezeken folyamatokat tennünk, hogy a környezeti emberi jogi standardok valóban érvényesüljenek. Továbbá megfelelő felügyeleti mechanizmusra van szükségünk, szankciókkal egybekötve, és bármilyen gazdasági érdekek forognak is kockán, a társadalmi, környezeti, illetve emberi jogi céljaink kell, hogy előtérben legyenek. Tehát nem követhetünk más elveket attól függően, hogy éppen kivel tárgyalunk. Köszönöm szépen. Elnézést kérek Fionán úr az ENF-től. Köszönöm, elnök úr. Koordinátorként szólok hozzá ebben a témában az NF frakció részéről. Ezen jelentés kapcsán azt mondhatjuk, hogy valóban az változás megér annyit, hogy küzdjünk ellene, de ennek van egy költsége is, amit valakinek meg kell fizetnie. Hogyha az országokat arra kérjük, hogy egyfajta energia átmenet felé lépjenek el, az euró milliárdokba fog kerülni. És a kereskedelmi mérleg szempontjából ez óriási terheket ró az országokra, már pedig ilyen intézkedéseket nem kényszeríthetünk senkire. Logikus, hogy a társadalmi és környezeti standardokat beépítsük a, körny- a kereskedelmi megállapodásokba, de rossz ötletnek tartom az emberi jogokat összekapcsolni a kereskedelmi politikával. Mindig arra törekszünk, hogy exportáljuk az értékeinket, a világ egyéb részeire, de tiszteletben kell tartanunk a különböző országok vertikális struktúráját, nem járhatunk el horizontálisan, nem kényszeríthetjük az emberi jogi értékeinket a világ egyéb részeire. A környezeti, szociális standardokat tiszteletben kell tartani a kereskedelmi megállapodásokban, de az, hogy összefüggést alakítunk ki a szociális, kereskedelmi és emberi jogi elvek között, ez óriási bürokratikus terheket idézne elő. Nem engedhetjük ezt meg. Nem hozhatunk létre egyfajta nemzetek feletti szervet, mert ez a szuverenitás és a demokrácia elvén túllépne. Köszönöm szépen. Szilvia Formentini a DG Trade-től kap most szót. Köszönöm, elnök úr. Röviden, mert kevés az időnk. Hallottuk már, hogy ez egy nagyon széleskörű vita, természetesen több időre van szükségünk ahhoz, hogy feltárjuk minden aspektusát. Minden esetre a bizottság örül annak, hogy a szakbizottság továbbra is nagy érdeklődést tanúsít a fenntartható kereskedelmi politika iránt. A bizottság kereskedelmi stratégiájának ez szerves része volt, és lesz is a soron következő években. Elhangzott már, hogy nagyon sok nemzetközi fejlemény történt 2010 óta, tehát itt az ideje, hogy ezekről reflektáljunk, és elgondolkozunk azon, hogy milyen úton haladjunk a jövőben. Szeretnék egy valamit megemlíteni, a fenntartható fejlesztési célokat idén fogadtuk el. Nagyon sok minden történt az európai kereskedelmi politikában, illetve a bizottság fellépése terén, ezeket most nem említeném meg, mert már elhangzottak, csak arra utalnék, hogy a kereskedelmi fenntarthatósági standardokat beépítettük a megállapodásokba, a GSP rendszert megreformáltuk, megerősítettük, főleg a GSP Plus rendszerét. A, említették a bangladesi esetet, Myanmarral is szorosabb az együttműködést, van egy munkajogi kezdeményezés, amelyben részt veszünk, és a CSR témájában is a nemzetközi fórumokon határozottabban fellépünk, ott vannak ugye az OECD iránymutatások is. Végezetül, amit szeretnék még megemlíteni, az az, hogy fel kell hívnunk persze a, a figyelmet a fejleményekre. Fontos, hogy következetesek legyünk, és értékeljük a helyzetet, amikor a bizottság új tárgyalásokra tesz javaslatot. Az emberi jogi dimenziót el kell mélyíteni, a közelmúltban adtunk ki iránymutatásokat arra vonatkozóan, hogy ezt hogyan értékeljük a kereskedelmi politika szempontjából. Természetesen vannak korlátozásaink is, folyik a munka, de vannak előrelépések. Engedjék meg, hogy lezárásképpen elmondjam, hogy a fenntartható fejlődés továbbra, továbbra is a kereskedelmi stratégiánk részét képezi. Elkötelezettek vagyunk egy átláthatóbb kereskedelmi politika mellett. De a rövidség érdekében most csak a végrehajtás koherenciáját szeretném hangsúlyozni. A rendelkezésünk álló eszközök végrehajtása, valamint a TSD fejezetek kulcsfontosságúak ez is nagyobb koherenciát tesz szükséges a különböző szakpolitikák között. A fejlesztési politika és a kereskedelmi politika összhangba kell, hogy kerüljön, így ugyanis a partnerországainkban megerősíthetjük a fellépésünket. Ennyit szeretem volna elmondani, de örülök annak, hogy milyen nagy érdeklődést tanúsítanak ezen téma iránt. Számítunk arra, hogy folytatódik majd az egyeztetés önökkel, az előadóval, illetve az árnyék jelentéstevőkkel ebben a témában. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ilyen tömören és velősen fogalmazott. Természetesen lesz még alkalmunk arra, hogy visszatérjünk erre a témára. Röviden megadnám az előadónak a szót, hogy lezárja ezt a pontot. Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden. Azt szeretem volna csak elmondani, hogy az első hozzászólások alapján úgy tűnik, hogy a prioritásokban, illetve az eszközökben messze menőleg egyetértünk. Egyetértünk abban, hogy a szociális záradék gyenge, a monitoring, illetve a nyomonkövetés, a kötelező érvényű záradékok fontosak, és természetesen egybe kell kapcsolni ezt a folyamatot a szankciók élbeléptetésével. Szeretném megköszönni az árnyékjelentéstevőknek, illetve a képviselőknek a hozzászólásaikat. Úgy tűnik, hogy képes lesz, képesek leszünk együttműködni, hogy jól zárjuk le ezt a jelentést. A módosítók bejutásának határidejét egy soron következő árnyékjelentéstevő ülésen határozzuk meg, de az önök segítsége nagyon értékes számomra úgyhogy számítok arra, hogy jó körülmények között zárjuk le ezt a munkát. Köszönöm szépen. Lesznek még ennyi jelentéstevői találkozók. Január 25-én fogunk a jelentéstervezetről beszélni itt a szakbizottságban, február 8-a déli 12 óra lesz a módosítók benyújtásának határideje, a szakbizottságban március 13-án, 14-én szavazunk, a plenárison még nem tudható a szavazás időpontja, de hát ez másoktól függ, nem tőlünk. Térjünk rá most a jelentésekre, illetve a szavazásokra. Feltételezem, hogy mindenkinek itt van a szavazókártyája. Az Európai Beruházási Bank RBB 2014. évi éves jelentés az első. Napi rendi pontunk, amelyről szavazzunk el, Jánik Zsádó a jelentéstevő. Az 1-es és 9-es módosítást visszavonták, a 2-es módosító következik, nem, mégsem, javítja magát az elnök. Az egyes kompromisszum következik mellette. Ez ugye az egyest és kilenceset öleli fel, ellene, tartózkodók elfogadva. Most jön a kettes módosító, a kompromisszumokból összhangban, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, hármas módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. A nyolcas fogyott, a hetes úgy szintén, hármas kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodók, azt hiszem elfogad, elutasítottuk, de talán jobb lenne ellenőrizni a hármas kompromisszumot. Is everyone voted? Vote is closed. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Nem működik? mellette vagy ellene szavazott. De egyébként is mindegy, 14-en mellette, 20 ellene, egy tartózkodás mellett, úgyhogy ezt mindenképpen elutasítottuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. A 23-asat visszavonták, 13-14-es okafogyott, 16-os nem befogadható, 18-as okafogyott, úgyhogy az ötös kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 20-as módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 21-es, ellenőrizzük a 20-ast, rendben, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. 22-en mellette, 13-an ellene, ez azt jelenti, hogy elfogadtuk. 21-es módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, ugyanazzal a többsége 22 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 24-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva 26-os mellette, ellene tartózkodók elutasítva 27-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 28-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 29-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 30-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 31-es mellette, ellene, ellenőrizzük a 31-est, megnyitom a szavazást, 31-est ellenőrizzük. A szavazást lezárom. 18-an mellette, 17-en ellene elfogadtuk. 32-es mellette, ellene. Azt hiszem, hogy ugyanaz az eredmény, de azért ellenőrizzük. 32-es. Megnyitom a szavazást. A 32-esről szavazunk. A szavazást lezárom, 18-an mellette, 17-en ellen, elfogadva 33-as mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. 37-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. 38-as mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. 39-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 40-es mellette, ellene, tartózkodók. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. A 40 est a 40-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Haton, hatan mellette, 12-en ellene, 17 tartózkodás mellett, tehát elutasítottuk 41-es mellette. Ellene tartózkodók elfogadva, 42-es mellette. Ellene tartózkodók elfogadva, 43 mellette. Ellene tartózkodók elfogadva, 44 mellette. Két részben, első rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadva, 44 második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 45 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 46 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 47 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 48 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 49 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük a 49-est, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. 18-an mellette, 17-en ellene, ez azt jelenti, hogy elfogadtuk. 50-es módosítás mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Most pedig a záró szavazás következik az így módon módosított véleményről, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 32-en mellette, senki sem ellenezte két tartózkodással. Ez azt jelenti, hogy elfogadtuk a szöveget. Gratulálok Janiknak. Az éves jelentés az uniós versenypolitikáról a következő napi rendi pont, amelyről szavazunk, Adam Seinfeld. A jelentéstevő az egyes módosítással kezdjük, mellette ellene tartózkodók elutasítva, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, hatos módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, ötös módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, hetes módosító mellette ellene tartózkodók Szerintem érdemes lesz ellenőrizni a hetest, egy kicsit összezavarodtam. Hetes módosító. Lezárom a szavazást. 17-en mellette, 18-an ellen, ez azt jelenti, hogy egy szavazattal bár, de elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, tízes módosító mellette, ellene, Ellenőriznünk kell ismét, megnyitom a tízesről a szavazást. A szavazást lezárom. 16-an mellette, 19-en ellene, ez azt jelenti, hogy elutasítottuk. 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Hármas módosító, kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. 14-es módosító mellette ellene ellenőrizzük. Szerintem elutasítottuk, de jobb lesz ellenőrizni. Megnyitom a szavazást a 14-es módosítóról. A szavazást lezártam. Világosan elutasítva 23-an ellene 11-en mellette, egy tartózkodás mellett 15-ös, mellette ellene tartózkodók elutasítva, 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 18-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 19-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 22-es módosító mellette, ellene, tartózkodók. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de jobb lesz ellenőrizni, ellenőrizzük a 22-est. A szavazást lezárom. 20 mellette, 13-an ellene, két tartózkodás mellett elfogadva, 23-as módosító mellette, ellene. Szerintem ezt is ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást a 23-asról. A szavazást lezártam. 15-en mellette, 19-en ellene, egy tartózkodás mellett elutasítva 24-es mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 27-es módosító mellette. Nem, ez okafogyottá vált, mondja az elnök. Akkor a hetes kompromisszum következik mellette. Ó, nem, elnézést, mondja az elnök, a 28-as következik mellette, ellene tartózkodók elutasítva, hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 32-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. A zárószavazás következik, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. 30-an mellette, 3-an ellene, két tartózkodás mellett, elfogadtuk tehát, gratulálok a jelentéstevőnek. And we have one more. two more. Two more. Yeah. Okay, the next vote. Következő témánk az Ausztráliával és Új-Zélanddal folytatott szabadkereskedelmi megállapodás ügyében. Egy szó pedig kérdés. Az egyetlen, amiről szavaznunk kell Kaspari úrtól. Hetes bekezdés kitámogatja. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Az szóbeli kérdés egészéről mellette. ez képpel kell csinálnunk elnézést. Tehát akkor megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 34 arányban elfogadtuk, és utolsó megszavazandó témánk a kínzás elleni rendeletről szóló háromoldalú egyeztetés megnyitása. Maritje Sáke a jelentés. Fel kell olvasnom ezt az egész színet, de mindenki látja ott leírva. A háromoldalú egyeztetésekben való részvételünkről, beszállásunkról szavazunk. Október 27-én a plenárison megszülettek a módosítók, és akkor elektronikusan szavazunk róla az előadó támogatja. Az a javaslat lényege, hogy formális tárgyalásokat kezdjünk a tanácssal, és a 27-én, október 27-én elfogadott módosítókat elfogadva kijelöljük a tárgyaló delegációt. Most nyitom meg a szavazást akkor mindezekről. Lezárom a szavazást. 34-0, egy arányban egy tartózkodás mellett elfogadtuk, és akkor ezzel a szavazás végére értünk. Most, most a 12-es napi rendi pont következik, az EU közép-ázsiai stratégiájának végrehajtásáról szólunk szól a vita. Az első eszmecserét már megtartottuk október 26-án. Az érintett országok részvételével David Borelli a téma előadója, ő azonban nincs ma itt. Őt Gergert Lenni fogja most helyettesíteni. Tamburelli úr, így van ez? Ön helyettesíti Boreliot? Igen, jó, akkor halljuk, mit kíván elmondani. Köszönöm szépen. Igen, valóban Borelli urat helyettesítem, felolvasnám, amit írt. Elnézést kér, hogy nem tudott eljön ide külföldön, ragadt. Borelli úr a közép vonatkozó stratégia felülvizsgálata kapcsán néhány fogalmat megfogalmazott, és ezek között ott van Meszerics úr több javaslata is. Közép-Ázsia stratégiai régió nem csak Afganisztán miatt, amely sajnos ugye folyamatosan a figyelem homlokterében volt, Európa stratégiai víziója már 2008 óta az lenne, hogy gazdaság értelemben fellendítsük a nagy orosz és kínai óriások mellett a többi országgal is az eurázsiai gazdasági kereskedelmi kapcsolatokat, a Sankhái együttműködési szervezetben foglaltakat, ami például az energia ügyi infrastruktúrába való beruházást is illeti. Erről szól tehát a vélemény. Három területről beszélnék. Meg akarjuk erősíteni a kétoldalú kereskedelmet. És a meglévő megalapodás alapján, amely középtávra szólt, akarunk eljárni, és ezt akarjuk tovább fejleszteni új PCA-kkel, partnersági megállapodásokkal, mint például a kazasztáni is volt. Strukturális alap, ö, reformokat akarunk támogatni, hogy a helyi gazdasági növekedés is felendüljön, és a külföldi közvetlen beruházások aránya is megnőjön. Bizalomépítő intézkedésekre van szükség az országokon belül és az EU és ezen országok között. Alapvető fontosságú, hogy egyértelmű EU álláspontunk legyen arról, hogy milyen bilaterális kapcsolatokat tartunk fönn. Jelenleg kereskedelmi kapcsolataink leginkább Kazaksztánnal vannak, ez most ott a térség stratégiai partnerországa, de szeretnénk ezt kibővíteni a szomszédos országokra is, és velük is megállapodni és elmélyíteni az együttműködést velük. Türkmenisztánnal megakadt a tárgyalás, ahogy értesültünk nemrég a monitoring csoporttól. Afganisztánnal mindenképpen érdemes lenne energiaügyi együttműködést folytatni. Ez az egész régió stabilitása szempontjából fontos. A kettes pontról beszéltem eddig, a harmadik, negyedik pontok specifikusabb kérdésekkel foglalkoznak. Közép-Ázsia nagyon fontos nem csak az energia ellátásunk, hanem az energia mix diversifikációja szempontjából is, és Európai Uniós országok egyenként már érdekeltek ezekben az együttműködésben. Jó lenne, hogyha ezt Európai Unió szintre emelnénk. Új technológiai beruházások történhetnének általunk térségben, új infrastruktúrák jöhetnének létre. Az ötös pontban a belső strukturális reformokról beszélek, ezek nélkül az előző célkitűzések nem megvalósíthatóak, és a jogállamiság megteremtése nélkül sem. A korrupció elleni harcot tartalmazza ez, és a környezet védelmét, és egyben persze a külső beruházások védelmét is garantálni kell. A hatos pont nagyon fontos. Meggyőződésünk az, hogy az EU őszintén hajlandó segíteni ezeknek az országoknak a saját demokratizációjukban, de nem látjuk még azt, hogy hogyan lehetne a kölcsönös bizalmat felépíteni egyes országokkal. Nagyon sok akadálya van ennek. Etnikai konfliktusok, energiapiaci versenyhelyzet, pedig oktatásban, szakképzésben sok segítséget tudnánk nyújtani, Például az Erasmus Plus program keretén belül. Keresni kéne tagállami szinten a szinergiákat, hogy a gazdasági politikákat hogyan lehet kiszélesíteni, határokon átnyúló együttműködési kereteken belül. Az AFET már leszögezte a két monitoring csoport ülésén, hogy az Európai Unió nagyon fontos szerepet játszhatna Közép-Ázsiában, és egyes helyi országok is érdekeltek lennének ebben. Ehhez azonban koherensebb kereskedelmi politikát kéne folytatnunk. A nagykövetek, akikkel egyeztetett a monitoring csoport, ezzel egyenként egyetértettek, a közép-ázsiai országok is szeretnék kereskedelmüket fellendíteni az EU-val, bár egyes témákban nem nagyon tudunk dűlőre jutni. Ezért differenciálni kell az egyes országok között, és világosan meg kell fogalmaznunk értékeinket, elveinket. Már csak azért is, mert a térségben és környékén egyre nagyobb az instabilitás. Köszönöm. Nem halljuk az elnök urat. Továbbra sem halljuk. Továbbra sem hallunk semmit. Most már igen, ha bekapcsolja a mikrofonját, akkor nagyon jó. Néppárt következik. Köszönöm az előadónak az előkészített anyagot. Lenne néhány gondolatom hozzá. Először is nem elegendő azt mondani, hogy Közép-Ázsia stratégiai jelentőségű térség az EU számára. Ezt már sokszor leszögeztük, sok évvel ezelőtt is tudtuk. Minden kommunikáció ezzel a mondattal kezdődik. Úgy tűnik, hogy az eddigi stratégiánk egyszerűen nem bizonyult hatékonynak. Az Európai Unió valaha sok energiaprojektbe ruházott be a térségben, együttműködött több közép-ázsiai kormányjal emberi jogok ügyében is, de ez kicsit most lelassult. Az infrastruktúrális beruházásokat tudtuk arra használni, hogy a közép-ázsiai kormányok maguk is hozzátegyék a beruházási pénzeket, és közös érdekünk volt, hogy a biztonság javuljon, ugyanakkor csökkenjen az emberek elnyomása. Tehát volt ennek már egy jó kezdete és hagyománya. A kérdés most az, hogy mit tehetünk az új helyzetben, hogy főleg az utóbbi aspektus sérül. Két fő célt kell szerintem követnünk. Először is az emberekbe kéne beruházni a jövőben. Nem beszélünk erről eleget. Erről a pillérről, úgynevezett soft projektekre lenne szükség, ami az emberi erőforrás fejlesztést szolgálják, és amelyek hosszú távon változásokat generálhatnak a térségben. Ezen túlmenően pedig ezeket az országokat be kéne vonni a nemzetközi szabadkereskedelmi rendszerekbe. A közép-ázsiai nagy ország, országoknak is érdekük az, hogy az óriások mellett Oroszország, Kína nekik is legyen beleszólásuk ezekben a folyamatokban. Ebben tudnánk nekik segíteni, van know amit meg tudunk velük osztani a VTO ügyekben, és ha tárgyi infrastruktúrális beruházásokat is, meg emberieket is egyszerre végzünk, akkor ezek egymást erősíthetik. Be kell előbb azonban ismernünk, hogy az eddigi formális stratégiák nem volt hatékony. Most megadom a szót az SZSD frakció nevében Mária Rejlennek. Köszönöm szépen. Köszönöm az elemzéseket. Nem értek egyet mindenben a néppárti kollégával abban, hogy a stratégiánk mindenestül megbukott. Egyes pontjait kéne felülvizsgálni, az egyes országokban és területeken teljesen más a helyzet. Ha Türkmenisztán, Türkmenisztánnal vetem össze, akkor nagyon különböző eredményre jutok, és éppen ezért kell differenciáltabb megközelítést alkalmazni minden országnak van a legmegfelelőbbet. Az emberi jogokról nyilván beszélnünk kell. De a térség energetikai érdekeiről is tudnunk kell azt, hogy a térségben a bányászat, az, a nyersanyagbányászat hatalmas környezeti károkkal jár, és emellett nem mehet el az EU szó nélkül. Nem érthetünk azzal egyet, hogy a lakosság rovására tönkreteszik a környezetet és az életminőségüket nincsenek jogaik, a térségben lakóknak nincs hozzáférésük sem az emberi jogokhoz, sem a megfelelő oktatáshoz, és közben a környezetüket is tönkrevágják. Tehát Borreli úr jelentése kapcsán szerintem mindenképpen meg kéne fogalmazni a korrupció ellenes harcot. A világ öt legkorruptabb országa pont ebben a térségben van tehát ezzel kéne kezdeni a szöveget, és ez a vállalkozások, az európai vállalkozások felelőssége is, hogyha a régióba mennek, akkor ők ne váljanak részévé ennek a korrupciós hálózatnak. Hogy más országokkal is lehetne bővíteni ezt a rendszert. Nos, ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy a közép-ázsiai helyzet kapcsán. Például Mongóliával érdemes lenne új partnerséget indítani, erről külön vitát pedig magunk között, az előadók között legalább. Köszönöm szépen. Az ALDE frakció nevében Tukala kollégának adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mi is eh, szeretnénk köszönetet mondani az előadónak. Nagyon jó kiinduló pont ez eh, a véleménytervezet. Úgy gondolom, hogy nagyon sok eh, érdekes gondolat elhangzott a többi előadótól, és ezek nagy részét támogatom az ALDE szemszögét illetően. Nagyon fontos erősítenünk ezen országokkal kapcsolatainkat, hogy elmélyíthessük az együttműködést. De úgy gondolom, hogy osztunk számos célkitűzést ezen országokkal, és erre építhetünk, amennyiben biztosítjuk azt, hogy bizonyos feltételek teljesülnek. Ha ezt elérjük, akkor elősegíthetjük a fejlődést ezen országokban. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió segíthet ezen országoknak, hogy megújítsák az, felújítsák az infrastruktúrájukat, és a stabilitást is elősegíthetjük ott. Bizonyos közép-ázsiai országokban azonban nagyon sokat teendő, ha valóban azt szeretnénk, hogy gazdasági státuszt élvezzenek. Az Európai Unióra itt eh, nagyon sok munka vár ezen a területen. Ami azonban aggasztó, az az, hogy az emberi jogok eh, tiszteletben tartása elég eh, hiányos ezen országokban. Természetesen az Európai Unió és mi parlamenti képviselők azt szeretnénk, hogy a jogállamiságot és az emberi jogokat tiszteletben tartsák, hiszen ezek sarokkövek számunkra, amelyek nem képezhetik alkutárgyát bármilyen körülmény között sem. Ezen elvek mellett tehát ki kell tartanunk, amikor együttműködünk eh, ezen országokkal. De őszinték kell legyünk, hiszen az emberi jogok érvényesülése terén vannak gondok az Európai Unióban természetesen szintén vannak problémák, először itt kell rendet teremtenünk, hogy hitelesek legyünk ezen közép országok felé is. ezzel a kérdéssel napi szinten kell foglalkoznunk az Európai Unióban. Nem szabad kioktatnunk másokat az emberi jogok témájában, hanem a saját házi feladatunkat is el kell végeznünk. Azt hiszem, hogy ezt mindenképpen meg kell tennünk. Ugyanakkor az emberi jogi kérdések nagyon fontosak. 2011-ben az Európai Unió úgy döntött, hogy tovább lép az Üzbegisztánnal kötött megállapodás ratifikációja felé. Annak ellenére, hogy az emberi jogi helyzete nem volt kielégítő ott. Egy másik lényeges pont pedig a korrupció, amelyen szemben küzdenünk kell, de ezt a kollégák már említették. Segíthetünk ezen országoknak a korrupció elleni küzdelemben tehát folytassuk a közép országokkal az együttműködést, és ezáltal támogathatjuk őket, hogy nagyobb stabilitás jöjjön létre az említett országokban, és valóban a globális piac részesei legyenek. Elnök úr, röviden ennyit szerettem volna, ez az ALDE meglátása ezen jelentés kapcsán. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. A GUE nevében pedig Helmut Scholz kap szót. Köszönöm, elnök úr. A kritikus megjegyzésekhez, amelyeket hallhattunk, csatlakoznék. Ugyanakkor úgy vélem, hogy azt a kérdést is fel kell tennünk, hogy van-e egyáltalán egy stratégiánk, vagy ehelyett nem inkább pusztán begyűjtjük a különböző pontokat, amelyeket Közép-Ázsia vonatkozásában alkalmazunk, vagy sem. Ha megnézzük ezen stratégia mellékletét, akkor már a számok is arról tanúskodnak, hogy az elmúlt években különösebben sok minden nem történt. Ezért fel kell tennünk a kérdést, hogyan nézzen ki egy stratégia, amely elősegíti a fenntartható gazdaságot ezen országokban, a fejlődést, hiszen ezen országokban akár 80 százalékot is eléri a munkanélküliség iráta a fiatalok körében. Tehát látjuk, hogy milyen kilátásaik vannak, ha nincs gazdasági fellendülés ezen országokban. Tehát gyakorlatilag ugyan olyan a helyzet, mint a keleti országokkal. Ennek persze komoly következményei vannak a szomszédos országokra nézve, az Európai Unióra nézve is, tehát úgy van vélem, hogy tényleg el kellene gondolkodnunk azon, hogy milyen gazdasági eszközei vannak a kereskedelmi politikának, amelyeket bevethetnénk annak érdekében, hogy felzárkóztassuk ezen országokat, és behozzuk ezt a lemaradást. Köszönöm Borelli előadónak ezt a véleménytervezetet. Meg kell néznünk a különböző pontok kapcsán, hogy valóban megfelelően hozzájárulnak-e a célok eléréséhez. Úgy vélem, hogyha azt mondjuk, hogy szeretnénk Közép-Ázsiára stratégiai partnerként tekinteni, az Európai Unió számára stratégiai partnerként kezelni, akkor ez egy óriási cél, ahogy az a hármas pontban is szerepel. Tehát itt figyelembe kell vennünk, hogy nem pusztán az energia ellátás diversifikációja az, ami a politikai és gazdasági erőfeszítéseinkben vezérfonaként megjelenik, hanem ha tényleg stratégiai partnerről van szó, akkor teljesen más gazdasági megközelítésre van szükségünk. És el kell gondolkodnunk azon, hogy a tanács által előterjesztett következtetések az új EU közép-ázsiai stratégia témájában valóban helytállóak-e felszólítják a tagállamokat, hogy fokozottabb erőfeszítéseket tegyenek a kereskedelmi és energetikai együttműködést az EU és Közép-Ázsia között előmozdítsák, és ezáltal járuljanak hozzá a stabilitáshoz és a biztonsághoz. Szerintem ez kevés. Figyelembe kell vennünk a jelenlegi vita tárgyát is, a párizsi események, a párizsi tragikus események fényében, és őszintén meg kell mondanunk azt, hogy milyen kereskedelmi politikai eszközöket akarunk használni annak érdekében, hogy valós változást mozdítsunk elő. Egyébként köszönöm az előadónak a, az együttműködését. Köszönöm. Most pedig a zöldek nevében Klaus Mikner. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni Borelli úrnak ezt a remek jelentést, amely minden bizonyal egy jó kiinduló pont a munkánk szempontjából. Elégedett vagyok a pozitív hozzáállással, azon megközelítéssel, hogy egy megerősített kereskedelmi politikai együttműködésre van szükségünk. Ami azonban az emberi jogokat illeti, szeretnék egy kicsit messzebbre menni, mint az előttem szóló. Ugyanis nem pusztán arról van szó, hogy az emberi jogok az emberi jogokat nem veszik figyelembe ezen országok egy részében, hanem ha megnézzük Üzvegisztán példáját, az Európai Unióba irányuló export a jelenlegi formában azt is jelenti, hogy megsértik az emberi jogokat. Az előfeltételek akkor változnak, hogyha elérjük azt, ami tulajdonképpen nálunk kiinduló pont és alapfeltétel. Szeretnénk megkötni ezt a megállapodást, méghozzá úgy, hogy ez a közös értékekre épül. A közép-ázsiai térség számunkra minden bizonyal nagyon jelentős, ugyanakkor nem mozdíthatjuk elő az együttműködést az ott elnyomott népek kárára. Az embert a gazdaság elébe kell helyeznünk, és ezt szemmel kell tartanunk közlen megállapodásoknál, és ott van Kazaksztán példája. Egyfelől megerősítettük az együttműködést, másfelől azonban az emberi jogok helyzete romlott. Ez pedig azt jelenti, hogy ebben a megállapodásban egy felügyeleti mechanizmust kell beépítenünk. Az imént említettem már Üzbegisztánt, ha kifelé tekintve javult a helyzet, hiszen az ILO-val való együttműködés, a kormányzat és az ILO közötti együttműködés javult, tehát kívülről szemlélve úgy tűnik, mintha a gyermek munkát is megszüntették volna, azonban ha jobban szemügyre vegyük a helyzetet, megállapíthatjuk, hogy ez nem így van, tehát legyünk óvatosak a hivatalos jelentésekkel. A kényszer munka bizonyos értelemben fel lett számolva, de ez nem jelenti azt, hogy a legszegényebbek nem kényszerülnek bizonyos munkák elvégzésére. Ez azt is jelenti, hogy sokkal körültekintőbben kell a helyzetet szemlélnünk, mint ahogyan azt eddig tettük. Türkmenisztán esetében is a textil ágazatban továbbra is rendkívül súlyosak a problémák. Még egyszer szeretném elmondani, hogy örömmel nézek az együttműködés elébe. Úgy gondolom, hogy sok mindent elérhetünk, nem csak az európai gazdaság szempontjából, hanem az emberi jogok és a környezet védelme érdekében ezen országokban is. Köszönöm. Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük. Az FDD vagy az NF részéről nem kértek szót, vagy mégis? Az NF részéről a koordinátor mégiscsak szót kért, parancsoljon. Köszönöm szépen. Ebben a 25 év zajló témában Közép-Ázsiában. Európa befolyása nem sokat ért el, továbbra is instabil a régió, és ráadásul Olaszország és Kína hatalmi zónájában van. A környék gazdasági alapmodellje az, hogy ki a, a domináns hatalom, amelyhez csapódik az ország, és itt az emberi jogokra épülő új gazdasági modell kéne megteremteni, és a demokráciára épülőt. De nagyon körültekintően kell bánnunk a helyzettel, amikor Türkmenisztánnal és Kazasztánnal egyeztetünk, tárgyalunk, mert ez egy nagyon instabil régió, és Európának nem szabad feladnia sem a befolyását, sem az elveit nem szabad ráadásul közép-ázsiai országait Oroszországgal való konfrontációra kényszeríteni. Köszönöm. Köszönjük szépen, most pedig Lögdevén kapja meg a szót az Európai Bizottság részéről, aki a közép-ázsiai ügyekkel foglalkozó osztály vezetője. Nem, Kész úr fog mégiscsak beszélni. Köszönöm szépen, elnök úr. Egészen röviden szeretnék reagálni az elhangzottakra. Valóban megerősítést nyert ma az, hogy Közép-Ázsia az Európai Unió számára stratégiai fontosságú régió. Talán tisztázásképpen elmondanám azt, hogy ami az Európai Unió szerepét illetén a kereskedelemben és a beruházásokban, szerintem nem igazán látjuk az Európai Unió jelentőségét. Nagyon fontos szerepet játszunk a kereskedelemben és a beruházásokban. Minden egyes közép-ázsiai országra igaz ez. Az öt legerősebb kereskedelmi partner között szereplünk. Kazasztán a régió legnagyobb nemzetgazdasága, ott messze megelőzzük az összes többi kereskedelmi partnert és beruházót. Kazasztánban a külföldi beruházások több mint heve, több mint a fele európai eredetű, és Európa a legfőbb kereskedelmi partner is. Nyilvánvalóan éppen ezért van mit javítanunk a kapcsolattartáson és az együttműködésen, igaz ez az összes többi régióbeli országra is. Egy nagyon fontos előfeltétel az, hogy a WTO tagságban és a globális kereskedelmi szabályokban részt vállaljanak ezek az országok, illetve betartsák azokat. A Kazasztánnak és Tajikisztánnak nyújtott technikai segítségnyújtás sikertörténet volt. Tajikisztán nem sokára csatlakozni fog a illetve Kazasztán nem sokára e, csatlakozni fog a világkereskedelmi szervezethez. Tajikisztán ezt már megtette 2013-ban, más régióbeli országokat ösztönzünk arra, hogy szintén tegyék meg ezt a lépést. Tekintettel arra, hogy a kazahok csatlakozni kívánnak a világkereskedelmi szervezethez, vizsgáljuk az együttműködési lehetőséget a többi közép országgal, keressük az opciókat, nagyon fontos ebből a szempontból ez a mai vita is, ami az emberi jogokat illeti, illetve az emberi jogok helyzetét, és az erőfeszítéseinket ezen a téren. Ami a kereskedelmi kérdéseket illeti, nagyon hasznosnak tartom azt, hogy Szilvia Formenténi kolléganőm összefoglalta, hogy milyen erőfeszítéseket tettünk a kereskedelmi és a fenntartható fejlődés területén. Például a GSP Plus területén nem régiben beérkezett májusban, hogy pontosan fogalmazzak, a kérgéz javaslat, illetve kérelem. A kirgiz parlamentben nem sokára egy javaslatot terjesztenek majd be ezzel szemben. Ez egy további eszköz lenne a munkajogai és az emberi jogi együttműködésre vonatkozólag, illetve a szabályok betartására vonatkozólag. Az üzvég kérdés, és nagyon fontos a számunkra, az INTA esetében a textilipari kérdések tartoznak ide. Tavasszal már szóba került ez a dosszié. Nyilvánvalóan van mi javítani. Voltak már jelentős előrelépések, hogyha megnézzük, hogy például az elmúlt években mi volt a helyzet. Nagy előrelépések történtek, de még sokat teendő. Az ILO is megerősítette, hogy az üzvéghatóságok hatóságok jelentős előrelépést tettek. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nem kellene folytatnunk az együttműködést az üzbég hatóságokkal és az ilo hogy még nagyobb fejlődést érjünk el ebben a kérdésben. Röviden a környezetvédelmi kérdésekről. Egyes országok hajlandóbbak az Európai Unióval együttműködni ebben a kérdésben, egyesek kevésbé. A kaza fél például nagyon nagyon hajlandónak mutatkozott az együttműködésre, új energiákra, új megoldásokra összpontosítanak az energetikában, és a Kazasztánnal kötendő megerősített megállapodásban van egy megújulókról szóló külön fejezet is. De lehet, hogy a külügyi szolgálatban dolgozó kolléga bővebben szólhat az emberi jogi vetületeiről a kérdésre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy a külügyi szolgálattól a hölgy szeretne szót kérni, parancsoljon. Köszönöm szépen, megpróbálok röviden fogalmazni. Egy nagyon fontos eleme az új stratégiának a differenciált kezelés vagy bánásmód elvének bevezetése. Ez azt jelenti, hogy a régióbeli országokat differenciáltan szemléljük és kezeljük. A bilaterális kapcsolatok előmozdítása során tehát differenciált megközelítést kívánunk alkalmazni. Szeretném kiemelni a két legutóbbi fejleményt is ebben az ügyben. Egy új közép-ázsiai külön megbízottat neveztünk ki, aki nagyon aktívan dolgozik a koordináción, és igyekszik a régió és az EU között szorosabb kapcsolatokat létesíteni. És egy második fejlemény, amelyről említést szeretnék tenni, az új éves indikátor, 2014-2020-as időszakra vonatkozólag, amely szintén a bilaterális és a regionális együttműködésre is kitér. Az oktatás, a jogállamiság, a vízkezelés és a környezetvédelmi kérdések kiemelt helyet kaptak. Szeretnénk megerősíteni közép a kapcsolatainkat ezen a téren. Ami a gazdaság és kereskedelmi kapcsolatokat illeti, nagyon fontosnak tartjuk a megbízható beruházási környezetet, továbbá a korrupció elleni harcot, és ahogyan korábban elhangzott, a korrupció sajnos nagyon elterjedt mind az öt közép-ázsiai országban. A nemzetközi üzleti közösséggel és a regionális integráció is fontos kérdések. Ami az emberi jogokat illeti, a régió néhány országában voltak nagyon pozitív lépések, beleértve a jogalkotási reformokat, a gyermekmunkával szembeni fellépést és a kínzással szembeni fellépést. Azonban továbbra is nagyon aggasztó az emberjogi helyzet az összes közép-ázsiai országban. Megerősítjük a az erőfeszítéseinket ezen a téren. Mind az öt országgal egyébként emberi jogi párbeszédbe kezdtünk, ez lehetővé teszi az emberi jogok megerősítését ezen országokban, és az őszinte párbeszédet az emberi jogi jogsértések kapcsán, beleértve az egyedi eseteket is. Néha nehezek ezek a tárgyalások, nem mindig vezetnek kézzelfogható eredményhez, mégis értékesek, mert lehetővé teszik a az érzékeny kérdések megvitatását nyílt és struktúrált módon. Még néhány szót szólnék a közép delegációk működéséről. A delegációink rendszeresen találkoznak emberjogi aktivistákkal, monitorozzák az emberi jogokkal kapcsolatos pereket az országokban, továbbá konzultációs találkozókat szervezünk a civil szervezetekkel, azok képviselőivel, és szemináriumokat is szervezünk a civil szervezetek számára az emberi jogok kérdésében, azokban az országokban, ahol erre lehetőség van. Az Európai Unió az európai demokrácia, a demokrácia megerősítésére létrehozott európai eszköz révén támogatja a civil szervezeteket, szemináriumokat, képzéseket szervezünk. Ezek fontosak a közép országok számára, de nekünk is fontosak persze. Az igazságügyi reform, az igazságügy független működése és hasonló témákban. Köszönöm szépen, köszönjük szépen. Ezzel ennek a napi rendi pontnak a végére értünk a módosítók benyújtásának határideje. November 24-e 18 óra december 10-én fogunk szavazni itt a szakbizottságban a jelentésről, és várhatóan jövő évben, márciusban kerül a plenáris elé a jelentés. Ezzel a 13-as napirendi pontra térünk át, az Európai Unió és az Európai Atomenergia Közösség, valamint Koszovó között és stabilizációs és társulási megállapodás megköte- megkötése. Az EU-Koszovó stabilizációs és társulási megállapodás tárgyalásai 2013. októbere és 2014. májusa között zajlottak le. Strasbourgban került aláírásra, illetve alá a megállapodás. November 5-én erősítette meg az Európai Parlament a megállapodást, a koszovói parlament már, mege, már ratifikálta a megállapodást. Az Intában az év végéig kellene elfogadni a javaslatokat annak érdekében, hogy mielőbb életbe léphessen a megállapodás. Elem Szányferdnek adom meg a szót, aki a jelentéstevőnk. Köszönöm, elnök úr. ön éppen rámutatott, a stabilizációs és társulási megalapodás Európa és Koszovó között október 27-én került aláírásra. Két éves tárgyalás sorozat eredményeképpen. A stabilizációs és társulási megállapodás bilaterális és regionális együttműködésről is szól. Fő célja a gazdasági kereskedelmi együttműködés. Az egyik eszköze ennek az együttműködésnek a előkereskedelmi megállapodás, amelynek a jogai, jogrendszerét összhangba kell hozni az EU joggal. De sikerült megfogalmazni néhány ösztönzőt, amely Koszovót reformokra és beruházásokra fogja rávenni, új munkahelyek teremtésére. Ez nagyon fontos most a migráció kapcsán is, mert ha meg akarjuk állítani a migrációs hullámot Koszovóból, amely az EU-ba irányul, akkor nincs annál hasznosabb, mint egy ilyen társulási megállapodás. Ettől Koszovó státusza nem változik, az európai tagállamok elismerték, elismerik ezzel Koszovó önálló állami státuszát. Ez nagyon fontos Koszovó számára, mert Európa legszegényebb térségéről beszélünk, két millió lakossal, és ha nem sikerül itt a demokráciát sikerre vinni, megvalósítani, és nem javul közben a lakosok életszínvonala, akkor ők mindannyian abban lesznek érdekeltek, hogy Európa nyugati országaiba elvándoroljanak. Nikolai Dantének adok szót a SZSD frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az előadónak azt, ahogy a vélemény kapcsán elmondta, hogy nagy áttörés ennek a megállapodásnak az aláírása. A két fél között ez új történelmi időszakot nyit meg. A Nyugat-Balkán országai közül Koszóval először írt alá az Európai Unió ilyen megállapodást, de Szerbiával, Montenegróval is tervezzük ezt. Macedónia, Albánia is jelölt országok, és a potenciális jelöltekről sem mondunk le. A cél az, hogy az európai normák megvalósulását segítsük például a versenyszférában, a versenykírásoknál, bizonyos alapvető mechanizmusokat meghonosítsunk Koszovóban, amelyek a mi belső piacunkra jellemzőek. Azt remélem, hogy a különböző politikai pártok és erők közötti együttműködés végül is ö, szabadkereskedelmi zónát teremt, és a stabilitást javítjuk az intézkedéseinkkel, és az emberek mozgásszabadságát sem korlátozzuk. Ezen az úton tovább kell azonban lépni, ez még csak az első lépés volt, Ez tudatosodni is kell az tagállamokban, hogy Koszoró független állam, miután elismerték annak. Klaus Bücknert eh, látom az árnyék előadók között, a zöldek részéről neki adok szót. Köszönöm. Tisztelt előadó kolléga, köszönöm a szervezetet, amelynek sok pozitív vonulata van. De lenne néhány fenntartásom is. A tíz éves átmeneti időszak, amely a, az árukereskedelem liberalizációjára előirattatott, jó, de szerintem még hosszabb időt kéne adni ahhoz, hogy a struktúrák komplexitása átültethető legyen. Ami a kiírásokat illeti, nagy fenntartásaink vannak, komoly fenntartásaink. Ugye azt mondja a szöveg, hogy öt éven belül minden Koszobóban telephelye nem rendelkező cégnek is ugyanolyan szabályoknak kell megfelelnie, mint az EU cégeknek. Ezzel a belső cégeket szerintem tönkre tesszük, mert ez az európai cégek bevonulását segíti, de a helyeket megöli. Ezt nem szabadna megengedni, ez a gazdaságnak komoly károkat fog okozni, ahelyett, hogy fellendítené a helyi gazdaságot. A kiviteli vámok megszüntetésével kapcsolatban is fenntartásaink vannak. Nyilván bauxitot és egyéb nyersanyagokat is bányásznak Koszovóban. A bauxit szinte az egyetlen az a nyersanyag, amely életben tartja a koszovói gazdaságot. Nagyon veszélyes lenne Koszovó számára, ha elesne ezektől a bevételektől. Tehát szerintem ezt nem szabad támogatnunk. Két kérdésünk lenne itt a bizottsághoz. A mezőgazdasági ágazat vonatkozásában megvizsgálta-e a bizottság ennek az ágazatnak az összgazdasági szerepét, jelentőségét, és mit tett a bizottság annak érdekében, hogy a mezőgazdaság, a koszovói mezőgazdaság az európai piacokra termelhessen, és a helyi termelőket védje. És az a védzáradék, amely az ipari termelőkre vonatkozik, a mezőgazdasági termesztőkre is vonatkozik-e. A vélemény csak akkor lesz jó, hogyha ezeket korrigáljuk benne. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen ezt a pozitív zárást. Van-e még valaki, aki szeretne hozzászólni, hanem akkor Bronz asszonynak adom meg a szót a bizottságtól. Thank you very much. Uh, Köszönöm, elnök úr. A bizottság szeretne köszönetet mondani az INTA bizottságnak és az előadónak, Seinfeld uh, képviselőnek ezért a véleménytervezetért. Joggal állapították meg, hogy a stabilizációs és társulási megállapodás egy uh, kulcsfontosságú lépés az EU-Koszovó közti kapcsolatok elmélyítése céljából. Ez az első szerződéses megállapodásában szabályozza az EU viszonyát Koszovóval. Az előnyök nagyon soköltűek. Hallhattuk, hogy fokozatosan a koszovói jogszabályokat közelítjük az EU standardokhoz. Természetesen ez egy nagy lendületet vissza koszovói gazdaságban is, vonza majd a beruházásokat, és a helyi termékek minőségét is javíthatja. A megállapodás kilátásba helyezi a képesítések közös, kölcsönös elismerését, és szinte azonnali hozzáférés biztosít a koszovói termékek számára az európai piachoz való hozzáférést biztosítja, ami a hazai termelőket és azok versenyképességét javítja. Az átmeneti időszak 10 éves, ez a leghosszabb, amelyet a Nyugat-Balkán esetében alkalmazunk. Úgy gondoljuk, hogy ez az időszak kellő időt biztosít majd az országnak, hogy természetesen a bizottság programjai segítségével alkalmazkodjon és növelje versenyképességét. Ehhez persze szükség lesz nagyon lényeges szerepállásra a kormányzat részéről. A kormánynak kulcs szerep jut majd, főleg ami az export piac orientált ágazatok erősítését illeti, és a termék megfelelőséget is javítaniuk kell annak érdekében, hogy az EU-ra exportálhassák a termékeket az érintett intézmények, mint például a versenyhatóság is megfelelően kell működjön, és csak két példát említenék még. A KKV-kat is támogatni kell, és a helyi termékek minőségét kell ösztönözni. Szeretnék visszatérni mm, további információval a mezőgazdaság a kapcsolatban elhozott kérdésre, hogy részletesebben tájékoztassam önöket arról, hogy az Európai Bizottság hogyan kívánja védeni a mezőgazdasági termékeket Koszovóban. Ha megnézzük a megállapodást részletesen, láthatjuk, hogy a leg kényesebb termékeket védjük, vagy adott esetben kizárjuk bizonyos esetekben. És a legérzékenyebb termékek esetében alkalmazzuk a leghosszabb 10 éves átmeneti időszakot. Ez mindenképpen lehetővé kell tegye azt, hogy a termelők igazodjanak és alkalmazkodjanak a versenynyomáshoz, és a helyi EU termelőkkel együttműködve javítsák a termékeik versenyképességét. Ennyit szeretnék elmondani. Köszönöm, az előadó szeretne ehhez még hozzátenni valamit. Először is szeretnék köszönetet mondani mindannyiuknak. Meggyőződésem, hogy kitűnő lesz az együttműködés. Szeretném azt is elmondani, hogy az eddig szerzett tapasztalatok fényében olyan országokkal gondolok, amelyek már átmentek ezen folyamaton, és alkalmazkodniuk kellett az uniós országok körülményeihez, ugye a csatlakozás előkészítése során tíz év véleményem szerint egy nagyon hosszú időszak, ezt azért vezetjük be, mert ebben az esetben a koszovói társadalom érdekeit tartjuk szem előtt. És ezt felvetettük a koszovói parlamentben is. Adott esetben bizonyos nemzedékeknél évtizedekre is szükség lehet, hogy a szükséges változások végbe menjenek. Éppen ezért fel kell gyorsítani ezt a folyamatot. Ami pedig a vállalatok nemzetközi térnyerését illeti, amiről hallottunk, vannak különböző lehetőségek, különböző módon lehet a vállalatokat modernizálni a kevésbé fejlett országokban, olyan országokban, ahol a külföldi beruházások, illetve a külföldi befektetők nincsenek kellőképpen jelen. Nem csak a hazai tőke, a saját tőke a fontos, ami persze kulcsfontosságú ahhoz, hogy ezt megfelelően végrehajtsuk, de ott van a know-how szakértelem, az új technológiák, ezek nélkül nem lehetséges a fejlődés. Azok az országok, amelyek már átmentek ezen a szakaszon, ezeken a folyamaton, mint hazám például, szereztek már tapasztalatokat a téren is, ebből következtetve elmondhatjuk, hogy egy ilyen folyamatnak csak pozitív hatása van bárkire nézve. Elnök, szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy nincs hosszú idő a módosítók benyújtására, november 23-10 óra, december 10-én szavazunk a bizottságban, és tekintettel az ügy sürgős voltára remélhetőleg januárban a plenárison is elfogadhatjuk. Ezzel lezárjuk ezt a napi rendi pontot, és következik a 14-es pont. Kereskedelmi tárgyalások megkezdése az EU és Tunézia közti szabadkereskedelmi megállapodásra vonatkozóan. Nyilván tudják, hogy a Malmström biztos október 13-án járt Tunisban, és akkor jelentette be ezt a tárgyalást. Az október 19 és 22 között kezdődtek a tárgyalások. Nem ez az első alkalom, hogy a szakbizottság elé kerül ez az anyag. Szeptember 22-én tartottunk egy meghallgatást, amelyen részt vett a tunéziai nagykövet, Tekintettel az ilyen tárgyalások politikai jelentőségére az INTA úgy döntött, hogy egy véleményt dolgoz ki. Az előadónk Marielle de Sarnez, akinek meg is adnám most a szót. Merci, merci. Köszönöm, elnök úr. Valóban régóta foglalkozom a kérdéssel. Itt nem csak a szabadkereskedelemről van szó, hanem általában politikai megállapodásról is szó van. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió jelen legyen Tunéziában és segítsen a fejlődését és a stabilitást, a politikai, demokratikus fejlődést hosszú távon. Úgy gondolom, hogy Tunézia nagyon fontos történelmileg is Európa számára. Öt éve történt a tunéziai forradalom, azóta nagyon nagy erőfeszítéseket tett az ország az előrelépésre, a demokrácia megszilárdítására, és nem véletlenül kapta meg egy tunéziai emberi jogi harcos a Nobel-díjat, és nagyon nehéz ezzel együtt a helyzet. Ugye a kettős támadások miatt a Szuszban és Pádóban gazdasági válság is van, a turizmus is visszaesett, folyamatos terrorista fenyegetésben él a lakosság, nagy az egyenlőtlenség az egyes területek és az egyes generációk között, főleg a fiatalok ö, ö, ö, nagy része munkanélküli. A líbiai határvita is folyamatosan veszélyezteti a stabilitást, és akkor most még ehhez hozzájön a menekült kérdés is. Ezekben ugye az egy millió menekült van Tunéziában, és ez önmagában óriási probléma. Úgyhogy nagyon fontos, hogy az Európai Unió jelen legyen, ezen nehézségek leküzdésekor támogassa Tunéziát. Ez tisztán kereskedő megállapodással nem lenne elérhető, itt politikai együttműködésre is szükség van a hosszú távú stabilitás érdekében. Nagyon fontos, hogy közösen figyeljük a megállapodás sikerét. A tunéziaiak ezt sajátjuknak tekintik, ez az e- egész tunéziai gazdaságot érinti, ennek tudatában vannak. Ezért ezt az állásfoglalást is nagyon fontosnak tartom, és azt, hogy leszögezzük, hogy ez a megállapodás nagy siker, de még csak az első lépés. Ez egy aszimmetrikus megállapodás. Nyilván az EU-nak segítenie kell Tunéziát, erről van szó elsősorban, ez a tunéziaiakat szolgálja leginkább, de szolgálja is az a cél, és tovább kell lépni, a folyamat elején járunk csak, a tunéziaiaknak is egyes ágazatokban át kell állítaniuk a gondolkodásukat, erősíteniük kell a saját együttműködési készségüket. De valamennyi tunéziainak érdeke ez a megalapodás, és sajátjuknak is tekintik, ahogy már elmondtam. Nyilván ö, ö, csak a folyamatos párbeszéd ö, segítheti azt, hogy a parlamentek, a képviselők szintjén is legyen egy állandó egyeztetés, párbeszéd, és folyamatosan közösen vizsgáljuk, a megállapodás végrehajtását, annak <clears throat> jobbítási lehetőségeit. Politikai értelemben is nagyon fontos, hogy ez ne egy olyan megalapodás legyen, amit egyszer a szakértők megírtak, aztán mindenki hátradől a fotelban, hanem egy olyan dinamikus, folyamatos együttműködés, amely valóban sikerre segíti a benne foglaltakat. Ez a megállapodás az egész gazdaságot, az egész társadalmat kell, hogy szolgálja, a gazdaság modernizációját, és beruházási lehetőségeket kell, hogy adjon a jövő technológiáiba, a turizmus mellett, az energia ágazatba, az IT-be, a csúcs technológiákba. Erről sokat lehetne még beszélni, de eljött most a pillanat Tunézia számára, hogy egyértelműen voks, letegye voksát a forradalom után az európai jövő mellett. A társadalom egyébként már hatalmas erőfeszítést és lépéseket tett, most nálunk van a labda, hogy mennyire vagyunk nyitottak, készek arra, hogy segítsünk nekik a gazdaságuk modernizációjában. Itt ezt nem szabad elrontani, nem szabad elszúrni. Köszönöm szépen. Most pedig a néppárt árnyék jelentéstevőjének, Szávátor Tisúnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az észrevételeket az árnyék, a jelentéssel kapcsolatban. Ha valamikor, akkor ma mindenképpen az a feladatunk, hogy megerősítsük és értelmet adjunk ezen megállapodásnak. Nagyon kényes pillanatban vagyunk, de most ez nagyon is időszerű. Hogy demokratikus intézményeket meg kell erősítenünk egy adott kritikus területen, kell, hogy legyen egy út a stabilizáció felé, és mi csak támogatni tudjuk ezt a folyamatot. Úgy gondolom, hogy a megalapodás valóban nagyon fontos, ahogyan a néppárt ezt látja. Gyakorlatilag mindent osztunk, de a 20-21-22-es pont a deklasszifikációs mandátumban, valamint az Európai Parlamenttel való konzultáció fontos. A 22-es kapcsán szerintünk irányítás alatt kell tartanunk a helyzetet, urai kell legyünk a helyzetnek, meg kell néznünk a hatás vizsgálatot, hogy lássuk, milyen előrelépés lehetséges. Vannak bizonyos rendszerek, amelyek gyakorlatilag alássák más országok legitimációját, de biztos vagyok benne, hogy ezt megvizsgálhatjuk majd a következő szakaszban. Véleményem szerint nagyon fontos, ahogy a bizottság is megjegyezte, hogy a tárgyalásokat egy később időpontra halasztották. Szeretném a bizottságot tehát arra felkérni, hogy vegye figyelembe a Tunéziával való kapcsolatokat. Természetesen diversifikálnunk kell az európai energiaforrásokat, és hatékonyan kell az interkonnektorokat felhasználni például Észak-Afrika és Dél-Európa között, ugyanakkor az ellátás biztonságát is javítanunk kell, ezzel egyidejűleg, de lényegében véve a néppárt ehhez pozitívan viszonyul. Köszönöm szépen, az SND-hez fordulok, Manuel Morel. Köszönöm, elnök úr. de Szárnéz asszony emlékeztetett bennünket arra, hogy ez minden kétséget kizáróan egy politikai jelentés, és a jelenlegi körülmények között ez nagyon is fontos, sikerre kell ezt vinnünk éppen ezért. Az a feladatunk, hogy példaértékű legyen ez a megállapodás. Már asszony is, a biztos asszony is ugyanezt mondta egyébként. Egy ilyen horderejű megállapodás aszimmetrikus és fokozatos. A tárgyalásokat a teljes nyitottság légkörében kell lefolytatni, együttműködve a civil társadalommal. Itt egyfajta együttfejlesztési, együttfejlődési stratégiáról van szó. Az ipart, a mezőgazdaságot védeni szeretnénk Tunéziában, mert még nem kész ez a két ágazat arra, hogy felvegye a versenyt az Európai Unióval. Technológia transferre szintén szükség van Tunézia irányába, és ami nem hangzott el, de szeretném megemlíteni, hogy felkérjük a tanácsot arra, hogy a tárgyalási mandátumot tegyék közzé. Azt hiszem, hogy ez mindenképpen megfelelő lenne, ezen túlmenően pedig az indítvány a jelenlegi politikai helyzetben nagyon időszerű, és a bizottsághoz megfogalmazott elvárások is nagyon helytállóak, ugyanakkor bizonyos módon néhol lehetne még javítani az anyagot. Beszélünk ugye a fokozatosságról, a, az aszimmetrikus jellegről, de a mezőgazdasággal kapcsolatban mm, korábban nem említettük meg azt, hogy a kényes termékek felsorolásával együtt megnyitni a mezőgazdasági ágazatot nem elegendő. Egy fokozatos bevezetéssel kell egybekötni a piacnyitást. És amit szintén szeretnék látni a szövegben, egy kényes kérdés, a civil társadalom megnyitása a közbeszerzések vonatkozásában. Itt erről hallgat a szöveg, persze erre szükség van. És amit szintén hangsúlyozni kell, az a szociális standardok, valamint a szociális jogok tisztelben tartása. Malmström biztos ezt Tunisban említette, de úgy gondolom, hogy a szöveg nem tükrözi ezt megfelelően. És végezetül valami, ami fontos kell legyen az INTA minden képviselője számára, lehet, hogy elkerült a figyelmemet, de nem láttam a megállapodásban egy befektetés, egy beruházás védelmi fejezetet. Gyakran beszélünk erről itt a bizottságban, ott van ott az ISDS, ami beilleszthető a tárgyalások folyamatában. Mindenesetre ez a dokumentum egy jó kiinduló pont, figyelembe veszi a megállapodás politikai és szimbolikus jelentőségét is. Köszönöm szépen. Edward Forand van itt még az INF részéről. Köszönöm, elnök úr. 2010 óta, valamint a korábbi a rendszerváltás óta az Európai Unió arra törekedett, hogy segítse is Tunéziát és enyhítse a tunéziaiak szenvedését. Nem hiszem, hogy megfelelő ez, nem szeretem, hogyha túlpolitizáljuk a kereskedelmi megállapodásokat. Épp ezért ellenzem ezt a megállapodást. Franciaország és az EU beavatkozása miatt destabilizálódott a helyzet Tunéziában, most pedig megint be akarunk avatkozni, ezzel gyakorlatilag politizálunk, és átpolitizálunk egy olyan helyzetet, ahol a politikának semmilyen helye nincs. Nagyon sok gondot okozott az orosz embargó, és a mi gazdálkodóink fizetik meg ennek az árát. Mi pedig most a tunéziai gazdákat akarjuk megsegíteni. 35 ezer tonna olaj, olajat említünk a fastidiosa kárral szemben, ami ennek kapcsán. Szerint azt említik, hogy ez, egy, ez, példa, ez a megállapodás példaértékű kell, hogy legyen a további megállapodások szempontjából. Az igazság az, hogy az olasz piac nem szívesen működne együtt a tunéziai ágazattal. Láthatjuk, hogy a szabadkereskedelmi megállapodások által az Európai Unió az emberi jogi politikát erőlteti a partnereire, ez megint csak egy egész ágazatot fog az európai mezőgazdaságban tönkretenni. Uh, Köszönjük szépen. Forenza asszony a GUE részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Patrick Lüjerik kolléga helyett beszélek most, aki a franciaországi események nyomán nem tud itt lenni. Ezért most szeretném megragadni még egyszer az alkalmat arra is, hogy a szolidaritásunkról biztosítsam az összes francia kollégát. Frakcióként úgy véljük, hogy a jelentéstevő álláspontja támogatandó. Nagyon fontosnak tartjuk a Magreb országokhoz fűződő kapcsolatainkat, és ezért nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy a tunéziai lakosságot támogassuk a problémák megoldásában és a demokrácia kiépítésében fontos Tunézia javára fenntartani az aszimmetrikus kapcsolatot, ez számunkra kulcsfontosságú. Ez az aszimmetria abban is meg kell, hogy nyilvánuljon, hogy elismerjük azt a jogot, hogy, hogy orv, gyógyszerészeti termékeket állítson elő Tunézia saját piaca számára, anélkül, hogy a szellemi tulajdonjog sérülne. Védeni kell ezt az ágazatot az európai versenytársakkal szemben, mindeközben persze meg kell tartani a szabályozás jogát és az országban. Emellett hangsúlyozzuk azt is, hogy ne legyen jogvita rendezési mechanizmus a megállapodásban, egy ISDS semmiféle rendszer ne szerepeljen ebben. Egy almegállapodásra van szükség, amely a tunéziai lakosság, a civil társadalom és mindenek előtt a szakszervezetek érdekeit is szem előtt tartja. Éppen ezért ezeket a feleket is mielőbb be kellett volna vonni a tárgyalásokba. Szeretnénk hangsúlyozni azt, hogy itt hiányosságot észleltünk, és ezt egy módosítás révén meg is fogjuk fogalmazni. Kérni kellene a tárgyalások felfüggesztését mindaddig, amíg a tunéziai civil társadalmat nem vonják be teljes körülön a tárgyalásokba, és fontosnak tartjuk azt is, hogy a tunéziai társadalomra gyakorolt hatást, vizsgáló hatástanulmány készüljön. Köszönjük szépen, és végül Marina Arena. Felzárkózom a mögé, amit a kolléganő mondott, csak azt tenném hozzá, hogy az állásfoglalás keretében érdemes lenne belevenni azt, hogy a hatástanulmány terjeszteni technikai kérdésekre is, és a, a civil társadalomra, a szakszervezetre. A hatástanulmány ugyan Európa finanszírozó, de legyen igazi tunéziai, és erről a tanács tagjai is döntsenek megfelelően. Thanks very much. Nagyon szépen köszönjük. Zárásképpen pedig Piri Young úr kapja meg a bizottságtól a szót. Köszönöm, elnök úr. Nagy megtiszteltetés, hogy ebben a szakbizottságban ugyanolyan módon kezel engem, mint a parlamenti képviselőket. Először is, ami a vitát illeti, ahogyan ön is elmondta a bevezetőben, a tárgyalások a múlt hónapban indultak el, Tunéziában, egy meglévő szabadkereskedelmi megállapodásra épít, amelyet a 90-es években hozott létre Tunézia és az EU. Itt egy aszimmetrikus kapcsolat tapasztalható a kereskedelmi és a mezőgazdaság területén, és előirányozza a kereskedelem és az ipari termékek kétoldalú liberalizációját. Mi a tunéziai partnerekkel azt szeretnénk most elérni, hogy a kapcsolatot mélyítsük és kibővítsük, ezzel lehetővé téve a tunéziai gazdaság progresszív fejlődését és az egységes piacunkba való bekapcsolódását is progresszív módon. Ezáltal maguk, ez magával hoznám a jobb gazdasági kormányzás, és a piaci hozzáférés javulását is a jelenleg hatályban lévő megállapodás ezt nem szabályozza. Az Európai Bizottság nagyon is tisztában van azzal, hogy a tunéziai fél milyen területekkel kapcsolatosan aggódik, főként ami a mezőgazdaságot és a szolgáltatásokat illeti. A tárgyalás folyamata során ezeket mindenképpen szem előtt kívánjuk tartani, és ahogyan többen is javasolták, mi is egy aszimmetrikus és progresszív megközelítést szeretnénk alkalmazni a tárgyalások várható eredményeire való tekintettel. Az Európai Bizottság szeretne további támogatási intézkedéseket is foganatosítani, amelyekkel Tunéziát segíteni kívánjuk, mind a tárgyalások során, mint pedig a megállapodás végrehajtása során. Remélhetőleg az Európai Bizottság nem marad egyedül ebben a kérdésben. Abban reménykedünk, hogy az egyes Európai Uniós tagállamok és az Európai Pénzintézetek, az Európai Újjáépítés és Fejlesztési Bank és az Európai Központi Bank is, illetve elnézést az Európai Beruházási Bank részéről is hasonló párhuzamos intézkedésekre számíthatunk. A folyamat nyilvánvalóan hónapok során fog majd kibontakozni. Az átláthatóság és a inkluzív megközelítés nagyon fontos, ezt többen is említették, mi is így gondoljuk. Szeretnénk, hogy a lehető legjobb minőségben történjenek a tárgyalások teljes átláthatóságban, és folyamatosan kapcsolatot tartva a civil társadalommal, mind az Európai Unióban, mind Tunéziában. A múlt hónapi, a múlt havi találkozók során, Malmström biztos látogatása során és a többi üléseken is a civil társadalom eh, részvételét lehetővé tettük a tunéziai fél részéről, ezt a továbbiakban is biztosítani kívánjuk. Természetesen eh, szorosan együtt kívánunk működni a tunéziai félel ebben a kérdésben, ugyanis az átláthatóságra vonatkozó egyes intézkedéseket közösen kell majd megszerveznünk, főként azokat, azokra gondolok, amelyeket Tunéziában szervezünk meg. Az Európai Bizottság emellett szívesen hozzájárul egy esetleges parlament közé párbeszéd létrehozásáról, létrehozásához is, az Európai Parlament és a Tunéziai Parlament között. Röviden szólnék még két további kérdésről, amelyeket említettek a képviselők. Egyrészt arra számítunk, hogy lesz egy energiáról szóló fejezet, amely a szabadkereskedelmi megállapodás részét képezi majd, és várhatóan lesz egy ilyen a közbeszerzésekről, és lesz egy fejezet a beruházásokról, és a fenntartható fejlődésről is. Tekintettel, hogy a tárgyalások legelején járunk, Egyelőre még csak ott tartunk, hogy ismertetjük az álláspontunkat az elmúlt évek előkészítő folyamataira építkezve. A bizottság részéről folyamatosan tájékoztatni fogjuk az INTA szakbizottságot a tárgyalások menetéről. Ennyit szerettem volna elmondani, elnök úr, és természetesen nyomon fogjuk követni ezt a vitát az önök részéről, és folyamatosan kapcsolatot tartunk önökkel. Köszönöm szépen, és hát természetesen, hogy egyenlőképpen kezeljük önöket a képviselőkkel. Mária de Szárnez kap most szót a bizottság részéről. Köszönöm szépen, egyetértek szinte mindenkivel, aki eddig szólt, a többségükkel mindenképpen. A néppárt képviselője jól szólt arról, hogy a, a tanulmányt hogyan kellene egységesíteni, az, hogy az EU támogassa ennek a létrehozását, azzal teljesen egyetértek, és az interkonnekció, az energia területén való együttműködést nyilván el kell mélyíteni, ezzel is nyilván egyetértek, e, ebben ugyanazt mondjuk. Azt kérjük persze, hogy a tárgyalások legyenek nyilvánosak számunkra legalább, amit a tanács folytat, és a társadalom, a beruházás védelem területén pedig még meg kell vizsgálni, hogy milyen módosítókat akarunk megfogalmazni, de biztos, hogy folyamatos, progresszív kibővített kereskedelmet folytattunk a mezőgazdasági termékek területén is, a közszolgáltatások biztosítása területén még, és a civil társadalom támogatása területén. Nagyon fontos, ez talán legfontosabb záloga a sikernek. Kollégáink, akik ö, annak a kollégának, aki azt mondta, hogy hogy mivel fizet ezért Tunézia. Nos, hát tudjuk, hogy Tunézia elsősorban olívaolajat exportál. A tunéziai olaj és oliva bogyó nagyon jó minőségű. Ez illik is az európai piacra, és többször az olasz olajfák olajbogyó minőségét is javították már tunéziai forrásból. Tehát meg kell mutatnunk szolidaritás jegyében, hogy szükségünk van rájuk, és nem várunk feltétlenül mindenért ellentételezést. Köszönöm. Ezzel akkor ezt a vitát lezárom. A módosítók benyújtási határideje december 15-12 óra. Január 21-én lesz a bizottsági szavazás és a plenáris szavazás majd ez után. A 15 es napi rendi pont következik. A piaci hozzáférési rendelet ö, újraírása kapcsán az AKC államok vonatkozásában. Egy egységes, konszolidált szövegváltozatot szeretnénk, és ezzel kapcsolatban mondja el most Velesze úr a tudnivalókat. Köszönöm szépen. Itt az átdolgozás kapcsán azt próbáljuk elérni, hogy ez a jogi eszköz a kereskedelmi együttműködésben való résztvevő partnerek számára biztonságot adjon, illetve az eddig még végre nem hajtott gazdasági együttműködési kereteket megvédje, létrehozza. Ebben az átmeneti időszakban ezt eh, alá kell írni eh, a partnereknek. Ez a piaci hozzáférésről szóló 2007-es rendeletből fakad. Azóta sok módosítással változtatták a szöveget. Az úgynevezett Lisszaboni rendszere az, a végrehajtási és delegált aktusoknak kapcsán itt a, fel kellett sorolni egy függelékben, az egyes függelékben azokat az országokat, amelyekre ez vonatkozik. Ez a folyamatos kodifikációs eljárás végül is nagyobb jogbiztonságot, átláthatóságot és egyszerűsítést is generál, és az átdolgozás eszközét arra is használjuk most, hogy egy kicsit pontosítsuk a szöveget, és helyenként tartalmilag is módosítsuk. A legfontosabb ilyen módosítás az, hogy a kompetenciák delegálását új alapra helyezzük. A delegált jogi aktusok révén kívánjuk megteremteni azt a rendszert, amelyben például a dél-afrikai, dél-afrikából származó termékek is megtalálják a helyüket. A dél-afrikai EU fejlesztési és együttműködési együttműködést most majd felülírja egy ilyen normális IPA, e és az erről szóló vitát már egyébként 2014. júliusában lezártuk, azóta a ratifikáció előkészítése zajlik. A második nagy változtatás a 22-es cikkely módosítása, amely maga is eredetileg a 134-es Lisszaboni szerződési cikk alapján íródott, hogy ezt törölnénk. Hiszen amikor a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, ez a cikk is megszűnt. Ami a jogi részletkérdéseket illeti, a két kivétel tekintetében a szöveg elfogadható, én ezért a gyors elfogadást javaslom, és azt, hogy további módosítókat ne nyújtsunk be a dossziéhoz. Köszönöm, van-e bárkinek ezzel kapcsolatban megjegyzése? A saját frakcióm nevében és támogathatom ezt a gyors továbblépést. Most a bizottság részéről azt nem asszonynak adok szót, hogy elmondja a bizottság véleményét. Elnézést, azt a úr, vagy nem jól mondjuk? Ki van itt a bizottság részéről a doszi képviseletében? Én köszönöm szépen. A bizottság osztja a úr véleményét, azt szeretnénk mi is, hogy gyorsan tető alá hozható legyen a megállapodás. Ez nagyszerű. Akkor a 16-os napi rendi pont kapcsán csak azt kell elmondanom, hogy november 24-én 12 óráig kell a módosítókat benyújtani. A 16-os 16 napi rendi pontot elhalasztottuk, ezért akkor már csak azt kell bejelentenem, hogy a következő ülésünk november 30-án 3 órakor kezdődik.